Üdvözlöm a bizottságtól egy új jelenlévő köztisztviselőt, Krisztof Merliket, akinek kiváló munkát kívánunk. Mint mindig, a weben közvetítjük az ülést. A napirend első pontja az Európai Parlament 2009-es mentesítése. Jelen van a kolléga, a jelentéstevő Itala kolléga, akinek meg is adom a szót. Köszönöm. puheenjohtaja, kiitoksia. Ensinnäkin haluan, haluan kiittää kaikkia. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném az árnyékjelentéstevőknek megköszönni a munkáját, hiszen nagyon jó volt az együttműködés velük a jelentéstervezettel kapcsolatban. Az összes főigazgatóval felvettük a kapcsolatot, elég sokat tárgyaltunk a köztisztviselőkkel. 2009 több szempontból is kivételes év volt, egyrészt a választások miatt, másrészt azért, mert a képviselők új statútuma és az asszisztensek új statútuma is életbe lépett. ami elég sok problémát okozott, de minden esetre köszönet illeti ezt a, az átmeneti munkacsoportot, amely elég sok problémát megoldott, így tehát elég jól működnek a dolgok. Nos, azzal kezdeném, ami a képviselők jogállását illeti, hogy mint tudják, van egy szolgálat, amely a mi rendelkezésünkre áll, de amely sajnálatos módon nem rendelkezik megfelelő létszámmal, és ezért katasztrofális helyzetben van. Nincsen elég munkatárs ezen új jogállás biztosítására. Elnök úr, szeretnék néhány kérdést most kiemelni. Az első a biztonság, ami nagyon is aktuális kérdés. Még emlékezhetnek a 2008-as költségvetéssel kapcsolatos javaslatra, mi szerint javítani kell a biztonságon, több pénzre van szükség, több kamerára, és több biztonsági emberre, de emlékeztetek rá, hogy tavaly kirabolták a bankot, aztán kirabolták a menzát, és múlt pénteken pedig a postát rabolták ki. És még mindig nem találták meg a bűnösöket, a tetteseket. A parlamenten a külvilág pedig egyszerűen csak nevet, ami a parlament biztonsági helyzetét illeti. Úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy saját magunknak kell döntenünk, nekünk a képviselőnknek azt kell kiemelni, hogy nekünk van olyan belépő kártyánk, amelynek a segítségével teljesen szabadon ki és be lehet lépni, de hát honnan ismerhetnék a biztonsági őrök a 700 nem tudom hány képviselőt személyesen ránézésre? Nem tudom, hogy mi lehet erre a megoldás. ez egyfajta orosz rulett, hogy kitalálják, hogy ki az, aki bemehet, és ki az, aki kijöhet, hiszen a képviselők teljesen szabadon mozoghatnak. Megjelentek a sajtóban cikkek arra vonatkozóan, hogy milyen könnyű betörni a parlamentbe. Most képzeljék el, hogyha valaki terrorista támadást szeretne végrehajtani a parlament ellen, az nagyon könnyű célpont lenne tehát a parlament. felmerült az elektronikus aláírás lehetősége, de van, aki azt mondta, hogy nem szeretné, hogyha más tudna arról, hogy ő mikor jött be és mikor ment ki az épületből. Képzeljék csak el, hogy mi történik, hogyha tűzvész van. A tűzvész esetén nem tudják egyszerűen azt sem a biztonsági emberek, hogy hány képviselő van az épületben. Tehát rendkívül rossz a szervezettség, mivel hogy nem lehet ellenőrizni, hogy mely képviselők léptek be és léptek ki az épületből. Ezen kívül azt is tudják, hogy pénteken, hogyha nincsen ülés, attól még fel lehet iratkozni egy adott teremben. És tudom, hogy vannak olyan köztisztviselők, akik megnézik, hogy ki az, akik feliratkoztak a jelenléti évre, és utána ezt elektronikus módon valahol regisztrálják. Miért van szükség erre az eljárásra? Szerintem itt pénzt lehetne megtakarítani, valamilyen egyszerűbb elektronikus rendszert bevezetni, hogyha már elektronikusan lehetne aláírni ezt a jelenléti évet, ráadásul a biztonságon is lehetne így javítani. és beszéltünk a kamerákról is. Úgy tűnik, hogy ezek a kamerák ezek működnek, és a segítségükkel sikerült olyan képeket találni, amelyeken láthatóak azok a személyek, akik betörtek a bankba, és látható az útvonal, amelyen keresztül eljutottak a bankhoz. És az is kiderült ebből, hogy biztos, hogy voltak belső segítőik, cinkosaik. Remélem, hogy a bűnösöket, a tetteseket el fogják fogni, és hogy mégiscsak sikerül majd a biztonságon javítani, és minden jól végződik. Továbbra is a pénteki problémával kapcsolatban. Nos, én itt voltam a földszinten, és éppen távozni akartam az épületből, de lezárták a parlamentet a bankrablás miatt, a postarablás miatt, és innentől kezdve én nem tudtam kimenni. Megkérdeztem a biztonsági felelőst, hogy miért nem mehetek ki, megy a repülőm, és senki nem tudta megmagyarázni, hogy miért nem mehettem ki. Ugyanez vonatkozik a az úti költségekre, hiszen így aztán lemaradtam a repülőről. Több képviselő volt hasonló helyzetben, akinek el kellett volna hagyni az épületet, és a biztonságiak nem engedték ezt meg nekik, nem hagyták, hogy elhagyjanak, elhagyják az épületet. És hát voltak, akik mondjuk azért akartak egyszerűen kimenni az épületből, mert iskolába akartak a gyerekeikért menni. Továbbra is a biztonság kérdésével kapcsolatban mindenképpen javítani kell az együttműködést a rendőrséggel. Emlékszem, hogy egyszer sietnem kellett egy ülésre, és a Virc utcában parkoltam, és fél óra múlva visszajöttem, és egyszerűen kiukasztották a gumiabroncsaimat. És hát több kilométerre kellett elmennem ahhoz, hogy panaszt tehessek, ráadásul ennek semmilyen eredménye nem volt. Tehát a parlament környékén sem igazán tökéletes a biztonság. Nos, térjünk át a többi pontra a parlament munkatársai, ami az externalizációt illeti, az biztos, hogy több szolgálat kiszervezésével, externalizációjával kapcsolatban problémák merültek fel, különösen ami az informatikai, technikai kérdéseket illeti. A kiszervezés gyakran többletköltséggel jár, úgyhogy ezen is lehetne még javítani. Egy további kérdés, gyakorlati jellegű kérdés. Ami a látogatói központot illeti, amelyet 2012-re kellett volna befejezni, hát továbbra sincsen, továbbra sem készült el. Itt nem találhatjuk meg ennek az okait, de ez biztos, hogy nem megfelelő a szervezés ezzel kapcsolatban. Költségvetési szempontból minden esetre így nem lehet előrelépni, és nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy itt sok egyéb kérdés is felmerül. Például az idősek, az idős személyek hogyan tudnak a plenáris terembe bejutni, hogyan tudnak közlekedni az épületen belül. Tehát azt gondolom, hogy ami az épületet illeti, jobban kellene megszervezni a látogatók mobilitását. A számvevőszék is foglalkozott a látogatók kérdésével, és rámutatott arra, hogy készpénzben fizetik ki a költségtérítéseket. attól függetlenül, hogy mik a valós kiadások. Nem tudjuk, hogy mi történik, hogy mekkora a különbség a kifizetett összeg és a valódi kiadások között. Úgyhogy azt gondolom, hogy a valódi költségeket kellene megnézni, hogy a látogatóknak mennyi volt a valódi kiadásuk az utazással kapcsolatban és természetesen egy felső keretet kellene meghasználni. Nem az itt a cél, hogy étteremben ebédeljenek és luxus szállodában szálljanak meg, de a valódi költségeket kell figyelembe venni. Ami a parlamenti a parlamenti webtévét illeti, azt gondolom, hogy nem ez volt a lehető legjobb befektetésünk. Van nekünk egy saját televíziónk, bízunk meg ebben, a sajtószabadságról is szó van, vannak programok, erre lehet reagálni, de azért az mindenképpen jó dolog, hogy a polgárok tudják, hogy pontosan mi is történik a parlamentben. De költségvetési szempontból azért nem ez a lehető legjobb beruházás. Tavaly beszéltünk az újságírók fizetéséről is. miről is van itt szó. Az újságíróknak azért fizessünk, hogy a lehető legszebb dolgokat írják le rólunk? Nem tudom, hogy ez a legjobb megoldás-e. És nem szabad megfeledkezni arról, hogy itt közpénzekről van szó, tehát jó tudni, hogy pontosan hogyan is használják fel ezeket az összegeket. Ami a tolmácsolást illeti, itt is adódott néhány probléma. A jövőben lehet, hogy problémáink lesznek, ugyanis generációs változás lesz egy tucatnyi kabinban. Nos, nézzük meg, hogy hogyan állunk a képzéssel, ki az, aki majd a nyugdíjba vonuló tolmácsok és fordítók helyébe lép. A parlament a tagállamokkal is megpróbálja megszervezni azt, hogy a megfelelő tolmács és fordító képzést biztosítani tudja. Ami az utazási irodát illeti, ezzel kapcsolatban is volt néhány probléma. Mint tudják, monopól helyzetben van az utazási iroda, a parlamenti utazások szervezése kapcsán. Több képviselő interneten is megnézte, hogy mennyibe kerülne egy utazás, és rájöttek, hogy ugyanezt az utazást a parlamenti utazási iroda sokkal drágábban adta el nekik. Egyfajta felső határ árat kellene meghatározni ez alapján dolgoznak, és ez nem a lehető legjobb megoldás. Milyen változások ról beszélhetünk az utazási irodával kapcsolatban, hogyha változtatunk az utazáson. Hát én az utazási irodában vettem egy jegyet, és utána ezt nem tudtam megváltoztatni, ezért saját magamnak kellett kifizetni az átírási díjat. Én emiatt panaszt tettem az utazási irodában, azt mondták, hogy megnézzük, jöjjön vissza a jövő héten, és a jövő hétre, mire én visszamentem egy héttel később, addigra kiderült, hogy megváltozott, Ezt nem hogy más volt a helyzet, ugyanis valami hibát követtek el, és ezért a korábbi jegyet azt már nem tudták nekem kifizetni. Tehát ilyen gyakorlati problémák adódnak. Ami az önkéntes nyugdíjalapot illeti, a parlament jogi kötelezettségeinek felel meg, tehát a szakértők véleménye alapján nincs ok aggodalomra. De önök is tudják, hogy jó az, hogyha nem aggódunk, hiszen ö, ö, nagyon sokan léptek be ebbe a nyugdíjalapba, tehát jó, hogyha garanciák vannak erre vonatkozóan. Elnök úr, még további néhány részletkérdést is szeretnék felvetni. Ami a szolgálati autókat illeti, az van a szövegben, hogy környezetvédőbb gépjárműveket kellene alkalmazni. Kibocsátási határértékeket vezetünk be az átlag polgárokra, hát jó lenne, hogyha mi magunk is példát mutatnánk a szolgálati autók kiválasztásában. Úgyhogy ezzel kapcsolatban jó lenne, hogyha változtatnánk a dolgokon. azt is tudják, hogy képviselőként lehetőségük van arra, hogy behozzák az épületbe a gyermekeiket. és itt a parlamenti iskolába is járhatnak a gyerekek, és ezért az utazási költségeket meg kellene téríteni önöknek, de, mint tudják, a tanács úgy döntött, hogy nem akarja a képviselőknek ezen utazási költségeket megtéríteni. Nem tudom, hogy miért kellene minket diszkriminálni. Miért nincsenek nekünk ugyanolyan jogaink ö, ö, szociális biztonsági szempontból, társadalombiztosítási szempontból, mint ö, a többi személynek. Tehát szeretnénk, hogyha nekünk is megtérítenék ezeket a költségeket. Azt tudják, hogy a parlamenten kívül van egy nagy felirat, amely azt mondja, hogy a szakmai életet és a családi életet össze kell egyeztetni. Nos, hát jó lenne, hogyha ez a képviselőkre is vonatkoztatható lenne. A képviselőknek is lehetőséget kell adni arra, hogy válasszanak. Elnök úr, az utolsó kérdés a legkényesebb, a legnehezebb, a három székhely kérdése. Én nem ellenzem Strasbourgot, ezzel kapcsolatban nincsen álláspontom, de tudjuk, hogy mi általában a jelenlegi gazdasági helyzet. Biztos vagyok abban, hogy a jövőben a tanács azt fogja kérni, hogy csökkentsék a parlament költségvetését. Természetesen mi erre mondhatjuk azt is, hogy ha a tanács megtakarításokat akar, akkor akkor legyen egy székhelye a parlamentnek, és ezzel 200 millió eurót lehet évente megtakarítani. A polgárok nem értik ezt a helyzetet. Ők az adófizetők, és nem értik, hogy miért van szükség erre a költözésre. A polgárok azt gondolják, hogy valamilyen megállapodás létezik. Minden esetre így a közpénzeket, az adófizetők pénzét nem megfelelően használjuk. Nos, ezt az üzenetet küldhetjük el a tanácsnak, hogyha megtakarításokra van szükség, tudjuk, hogy hol kell ezeket kezdeni. Köszönöm, Itala kolléga. Megnyitjuk a vitát, Gerbrandi kolléga kap szót. Dank u, eh, voorzitter, en ik dank ook de rapporteur. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezt a remek tervezetet. Egyértelmű jelentés ez saját ö, intézményünk gazdálkodásáról a 2009-es évet, illetően néhány általános megjegyzés. A frakcióm azon a véleményem van, hogy az átláthatóságot a lehető legnagyobb mértékűre kell növelni a saját költségvetésünket illetően és a felelősségünket illetően. Ezt nem csak azért mondom, mert a saját intézményünk fontos számunkra, hanem a tanácssal fenntartott kapcsolataink szempontjából is. Még mindig él ez a hallgatólagos megállapodás közöttünk, lassan elbúcsúzhatnánk ettől. Teljes átláthatóságot kellene kialakítani, és frakcióm véleménye szerint a tanács és a parlament felnőttként kellene, hogy párbeszédet folytasson egymással, és vállalniuk kell a felelősséget a költségvetésért. Ez egy előzetes megjegyzésem. Számos pont van, amiket illetően szeretnék néhány észrevételt felvetni az előadó által elmondottakkal kapcsolatosan túl. A papír felhasználást illetően 2009-ben több ezer tonna papírt dobtunk ki, hát ez nem egészen igaz, hogy kidobtunk, hiszen létezik az újrahasznosítás a papírt, papírt illetően, de hatalmas a papír felhasználásunk. Tudom, hogy dolgoznak olyan rendszereken, hogy inkább elektronikus dokumentumokat használjunk, az én frakcióm is ösztönzi ezt, hiszen felesleges, hogy minden egyesülésre papírformájú dokumentumokat bocsássunk rendelkezésre. El kell érnünk, hogy mindezt számítógépeinkre tudjuk megkapni ezeket a dokumentumokat, és így ennek a hatalmas papírmennyiségnek a csökkentését el lehetne érni. Tehát ez bizonyosan javítaná a parlament gazdálkodását. És a második pont a biztonság. Egyetértek a jelentéstevővel ezen a héten. Megint csak meglepődtem, azon a módon, hogy hogyan bánnak velünk itt a parlamenten belül, mint parlamenti képviselőkkel. Bizonyosan javítani akarjuk a biztonságot, és a parlament elnöke nem akar gondoskodni arról, hogy mi parlamenti képviselőként badge be tudjunk jutni a parlamentbe. Nem értem, hogy hogyan lehet személyazonosítás nélkül egészen egyszerűen besétálni az épületbe, másoknak viszont át kell menniük a kapun? Tehát mindenféleképpen kellene egy ilyen badge kaput felállítani a parlamenti képviselők számára, és így megoldódna a probléma. Az, hogy postai vagy bankrablások fordulnak elő, az bizonyosan nagy probléma, de nekünk is hozzá kell járulnunk a biztonsági helyzet javításához, parlamenti képviselőknek. És a harmadik dolog az épületet illetően a jelentéstevő kritikájával egyetértek, még az Európai Történelem házával kapcsolatosan elmondanám, hogy ez egy végtelen történetnek tűnik most már lassacskán, és egyáltalán nem átlátható. Hiszen nem emlékszem, hogy valahogy is kaptam-e részletes információkat ezzel kapcsolatban, és bizonyosan módosítókat fogok ezzel kapcsolatban benyújtani. Hiszen ez egy hatalmas kudarcra van ítélve ez a projekt, attól tartok. Nos, mi is van még? Tavaly elnök úr, az állásfoglalás után a szolgálatokkal ö, dolgoztam tovább ezen a témán. Itt a Strasburgi székhelyről is szó van. Tavaly azt mondtam ezzel kapcsolatban, hogy parlamentként el kellene érnünk hogy Strasbourgban kerékpárral közlekedhessenek a képviselők, hiszen erre remek lehetőségek vannak. Én dolgozom ezen a kérdésen a szolgálatokkal, és az az érzésem, hogy sikeresen lezárhatjuk majd ezt a kérdést. Tehát mindenféleképpen kerékpárt kellene rendelkezésre bocsájtani, Jelenleg csak körülbelül 10 van a parlamenti képviselőknek, és én már többször elmondtam, hogy nem akarom, hogy kerékpárt vásároljanak Strasbourgban, hanem az Európai Parlamentnek, mint intézménynek kell, hogy rendelkezésre álljanak kerékpárok. És itt az imázsunkról is szó van, hogy nem hatalmas autókkal közlekedünk, hanem saját kerékpárunkkal tudunk Strasbourg utcáin közlekedni. Nos, ez a történet még nem zárult le, továbbra is dolgozom rajta, és hogyha nem tudjuk ezt elérni, akkor még a jövőben is benyújtok egy anyagot ezzel kapcsolatban. És egy utolsó dolog, elnök úr. Valamennyi repülőjárat száz százaléka, amelyeket szolgálati célból kell végrehajtanunk. Nos, itt a széndiokszid kibocsátással kapcsolatosan még mindig nem látunk tisztán, és ugyanez érvényes arra, hogy ha itt nem jutok eredményen rövid időn belül, akkor szintén módosítókat nyújtok majd be. Sajden Moza kolléga következik. Köszönöm Elnök úr, köszönöm itt a, úr ezt a kitűnő jelentést. Úgy gondolom, hogy ez olyan szempontokat tartalmaz, amelyekkel egyet tudok érteni. Amit még bele lehetne venni ebbe a jelentésbe, az egy külön rész lenne a pénzügyi válságról, és a parlamentnek sokkal jobban kellene takarékoskodnia a válság miatt a pénzalapok felhasználásával. Szerintem ez lehetséges lenne, és sokkal hatékonyabbak lennénk, ha ezt belevennénk a jelentésbe. Jelen pillanatban ez nem történik meg, például az utazások terén semmi nem történt. Amikor megrendelünk egy utat az utazási irodába, akkor nem a legkedvezőbb ajánlatot teszik, sőt, sokszor a legdrágább formulát kapjuk, vagy lehetőséget, és az utazási iroda nyer ezen pénzt. Ezt bele kellene venni a pénzben. Nagyon sok jó javaslatot lehetne még erősíteni, pontosítani. Azután a saját munkahelyeink. Ez is felmerül itt, takarékoskodnunk kellene. Az jó, hogy az európai, az rendben van, hogy az Európai Parlament egyedül nem dönthet, de meg kell kérnünk a képviselőket, hogy más intézményekkel vitassák ezt meg, például a tanácsal azért, hogy spórolni lehessen. A biztonság kérdése a parlamentben, ez nagyon aktuálissá vált ezen a héten égető probléma. 900 ember foglalkozik a biztonsággal ez a munka, a biztonság munka vajon eh, elég hatékony, hatékony a mi biztonságpolitikánk? Mindenki egyetért azzal, hogy nagyon sok időbe kerül, míg eh, feliratkoznak a látogatók, sokat várnak, állás van, és ez nem fogadható el. Erről beszélni kell. Hogyan lehetne javítani a helyzetet? Természetesen kompromisszumos megoldásokat kell találni. Egyetértek az előadóval abban, hogy a képviselők belépését is szabályozni kellene. Nekünk is hozzá kell járulnunk a parlament biztonságához, és természetesen el kell kötelezni magunkat, fel kell mutatni a badge vagy pedig elektronikus belépési rendszert kell számunkra bevezetni. Elektronikus feliratkozást kell bevezetni. A saját akaratunktól sok minden függ, úgyhogy saját magunk iratkozunk fel, ezzel spórolunk és javítjuk a biztonságot. Általánosságban jó ez a jelentés, néhány módosítást fogok készíteni azért, hogy pontosítsam a saját gazdasági felelősségünket, hogyan lehet gazdaságosabban működni, zöldebbé válni általánosságban. Köszönöm, szerintem ez jó ez a jelentés. Herzog kolléganő. Köszönöm. Elnök úr, mindenkinek jó reggelt kívánok. Szeretnék gratulálni az előadónak és az árnyék jelöladóknak. Szerintem ez minden évben fontos ez a vita. Tavaly én voltam az árnyék jelentéstevő, és természetesen, mint parlamenti képviselő is, nagyon is érdekemben áll az, hogy az EP hatékonyságát javítsuk gazdaságilag is, és az összes eljárás során. Azért kértem szót, mert módosító indítványaim lesznek a jelentéshez, bár egyetértek a jelentés legtöbb pontjával. Az információs technológia alkalmazása a házon belül, ez az én főmondandóm. Ez a legmodernebb kommunikációs eszköz, és ez köt össze bennünket az 500 millió állampolgárral és a többi intézménnyel is itt. Szeretném kiemelni, hogy ez a legstratégiai infrastruktúra, ami már most megvan, és a jövőben is rendelkezésre áll. Szeretném elmondani, hogy hosszú távon nem tudunk együtt élni azzal, hogy ez a stratégiai infrastruktúra, ez kiszervezett. Hogyha ez stratégiai, akkor legyen ez a mi munkánk központjában hogyha stratégiai, akkor mindent meg kell tenni arra, hogy ezt behozzuk, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez biztonságos legyen, és széles körben alkalmazzák. Mindent meg kell tenni azért, hogy a képviselők, akik nem a leggyakorlottabb internet alkalmazók, megtanulják a használatát és még van egy mondandóm, eljutottunk oda, hogy enne, ebben a házban egy fő információs tájékoztatási felelősnek kell lenni, mert hogyha rosszul használják ezt a technológiát, akkor kell, hogy legyen egy fő felelős, akihez fordulhatunk. Én nem kívánság listát nyújtok be, az EP mentesítést nem használhatjuk fel ilyen célra, de hogyha megnézzük az összes lehetőséget, hogyan lehetne ezt folytatni, akkor ez csak az EP mentesítésével és a Költségvetési Bizottsággal, vagy Költségvetési Ellenőrzési Bizottsággal tudjuk ezt megvalósítani. Nézzük ezt meg méretúan, ez nem csak egy költségvetési vagy kiadási sor, hanem lényegi kérdés, ezzel többet kell foglalkozni, jobban kell használni, adatbiztonság, adatfeldolgozás kérdése, és ez az EP felelőssége kell, hogy legyen. Ezt nem szabad kiadni senkinek. Az adatbiztonság, adatfeldolgozás kérdése egész Európában Etéren a parlamentnek vezető szerepet kell játszani, és a legjobb gyakorlatot kell alkalmaznia. Ezt szerettem volna mondani, és egyébként szeretnék gratulálni az előadónak, mindig előbbre lépünk, és szerintem, amit elmondtam, a stratégiai kérdés ott kell javítani. Köszönöm, film kollega. Köszönöm. Úgy gondolom, hogy nagyon jó ez a jelentés túl sok mindent, vagy mondosítást nem kívánok hozzátenni, mert szerintem a legtöbb elem benne van a jelentésben. Az Európai Parlament felelőssége. Ami ezt a kérdést illeti, mindig a strasburgi, a brüsszeli biztonságra gondolunk, hiszen ez kulcs szó. Klausveltől megkérdeztem egy nap, hogy mi a lényege haszna annak, hogy több ezer kamera van itt. Washingtonból volt egy látogatóm egyszer, és, az, és ő azt mondta, hogy Washingtonban egy intézmény fontosságát azt szerint lehet megítélni, hogy hány kamera van felszerelve, és mennyire nehéz oda belépni. Ez szerint lehet megítélni, hogy mennyire fontos egy épület, egy intézmény. Ez nagyon bürokratikus, de hát a biztonság ezzel függ náluk össze. Ez a jelentés nagyon jól foglalkozik a biztonság kérdésével. Fontos üzenetet adunk ezáltal, arra nézve, hogy meg kell ragadni az alkalmat, és javítani kell a helyzetet. Kevesebb bürokrácia és több igazi biztonságra van szükség nem csak a kamerákról van szó, hát 900-an dolgoznak a biztonságon, de mit csinálnak ezek az emberek? Egyetértek azzal, hogy eh, a kritika, itt az újságírással kapcsolatosan, ez eh, jogosult, de mibe kerül ez? Vagy ott van a másik a díj, díjak kérdése, a különböző díjak odaítélése. Azért nem ez a mi fő feladatunk, hanem inkább a jogalkotás. Azután a web TV, a saját újságírói ambícióink. Az újságírók a parlamentben hányszor keresik meg a képviselőket, hogy interjút készítsenek velük. Ezt nem tudom, ezt meg kéne vizsgálni, meg azt is, hogy ennek milyen hatása van. A web TV kérdését talán pontosítani kellene. A televízió általi kontroll, ami a biztonsági szolgálathoz van bekötve, ez jó. Azután a badge felmutatásával való kontroll, ez is jó a belépésnél, de aztán nem szabad más rendelkezéseknek kitéve lenni, ami a biztonságot illeti, de általában egyetértek a jelentések. Köszönöm. Gájár kolléga, köszönöm, elnök úr, köszönetet mondok a jelentéstemének és az árnyék jelentéstemének. Két megjegyzést szeretnék tenni, és itt előnök egy kérdést szeretnék feltenni. Az egyes számú megjegyzésem Európai Parlamentként a mentesítést illetően különleges felelősséggel viseltetünk, hiszen tény az, hogy az intézmény saját magát mentesíti, és így módon a saját eljárásunkat illetően nagyon gondosan kell ezt az eljárást lebonyolítanunk, hiszen nagyon kell figyelnünk a megtakarításokra és képviselői helyzetünkre is. Azt hiszem, hogy itt a Laura ezt a munkát jól végezte el. Szeretném a kollégákat arra felszólítani, hogy egy pontot nagyon erősítsünk meg. Azok, akik a költségvetési politikával foglalkoznak, tudják, hogy nagyon erős nyomás alá kerülnek, amikor a 2011-es költségvetés elnézést, 2012 javítja magát a felszólaló, a jövő évre vonatkozó költségvetést ö, ö, kialakítják. Tehát erős megfigyelés alatt leszünk, amikor ez történik. Étele úr, ö, ami 99-et illeti, utal arra, hogy mire, mennyibe kerülnek a plusz ülések, és itt visszadobnám a labdát a tanács térfelére, és jó lenne, hogyha feltetnék a kérdést, hogy miért kell ezt az utazási cirkuszt állandóan végrehajtanunk, hiszen 170 milliót lehetne megtakarítani, és amikor a Lipsius épületben összeül a tanács, akkor gyakran felszólítják a megtakarításra a tagállamokat. Na most itt van ez a 170 milliós megtakarítási lehetőség. Aztán itt volt még a papír megtakarítással kapcsolatos érdekes javaslat de azt hiszem, hogy gyorsabban is lehetne spórolni, és azt hiszem, hogy ezt a megtakarítási lehetőséget a jövőben is állandóan hangoztatnunk kell majd. A második pont pedig, hogy mi történik itt az újságokkal, az újságírói díjjal, erről vitázhatunk, vagy az Európai Történelem házáról is szívesen vitázok. Kicsit ironikusan fogom fel, hogyha a frakciónk összeül, Hans-Gerd Pöttering Memorial címszó alatt. Nos, hát kérdezem, hogy egyáltalán szükségünk van -e ebben a pillanatban egy ilyen dologra, mint az Európai Történelem háza, ez kinek szolgál hasznára, hiszen maga az épület is alkalmatlan erre a célra, és az átépítési épp intézkedés kérdések egészen egyszerűen elképesztőek, és újfent Hartmann kollégával együtt szintén módosító indítványokat szeretnék e tekintetben benyújtani. Na, kollégától kérdezem, hogy nem értettem pontosan, hogyan gondolta azt, hogy elektronikus aláírások százalékkal lehetne a jelenlétet bizto, bizonyítani, mert elég régóta vagyok a parlamentben, és emlékszem azokra az időkre, amikor asszisztensként dolgoztam itt a házban, és volt jelenléti lista, Egyesek csak bejöttek a bőröngyükkel, aláírtak, és ezzel meg is volt a joguk a napidíjukra, és aztán sarkon fordultak, majd azonnal elhagyták a parlamentet. Németországban az ilyen fajta képviselőket rejtett kamerával felvették, aztán a televízióban bemutatták ezt, és ez súlyos károkat okozott természetesen. Siemens kolléga is emlékezhet erre, Németországban éveken keresztül foglalkoztak e, ezzel, ezeket a képeket mindenki látta, mindenki tudott erről, és nehéz volt ezeket a, ezt a képet, imást eloszlatni az emberek fejében, még gyakran most is felvetődik ez a probléma. És a, így módon most legalább ezeket a jelenléti éveket a terem, termekben helyezték el, így a kollégáknak legalább a termekbe kell, be kell menniük, hogy aláírjanak, most pedig elektronikus aláírást javasoltak. Nos, én nagyon intenzív felhasználó vagyok, és nagyon nehezen tudok egy olyan technikát elképzelni, ahol az elektronikus aláírás csak az, az épületen belül működik, mert hogyha jól értettem, akkor ez úgy kellene, hogy működjön, hogy ezzel biztosítani kellene, hogy a képviselők jelenléte az épületen belül biztosításra kerül az elektronikus aláírás nem tudom, hogy az internet korszakában ilyen célra hogyan tud működni, ez nem vált számomra világossá, ez egy érdekes kérdés, meg kell vitatni, hogy a becsekkolás vagy a kicsekkolás a kapuknál elektronikus aláírással hogyan történhet, és így módon lehet tudni, hogy ki van a házban, és milyen hosszú ideig tartózkodik. Most az a kérdés, hogy az, hogy mit tesz a házban, azt nyilván így nem lehet kontrollálni. Elnök. Köszönöm, Odi úr. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Csak a 99-es bekezdése kapcsolatban szólnék. Az előadónak azt kérem, hogy a, már kértem ezt a frakcióülésen, hogy kicsit árnyaltabban fogalmazzon, ezt nem tette meg. Ezért szeretném még egyszer elmondani, hogy mennyire elfogadhatatlannak tartom ezt a megfogalmazást. Értem a kollégák véleményét, de az, hogy hét sorban három hibás dolgot és több hibás dolgot is leírjanak, jogi szempontból is hibás dolgokat, így nem lehet politizálni. Így nem tudunk politizálni. Hogy legyen egy székhely megtakarításokat lehet elérni, hogyha a parlamentnek csak egy székhelye van. A parlamentnek egy székhelye van, Strasbourg. Ez az első hiba. Aztán 160 millió euró. Hogyha a képviselők csak Brüsszelben lesznek, akkor ahhoz képest, hogy Strasbourgban is összejöjjenek, ez megtakarítás? Ugyanannyi lesz ez a költség. Ami az alapszerződés reformját illeti, ez a tanács döntése. Ez nem igaz. A tagállamok hatásköre, a tanács nem képviseli a tagállamokat. 27 igen szavazatra van szükség ezzel kapcsolatban a tagállamok részéről. Rendben, akkor beszéljünk a székhelyek kérdéséről, de nem a tanácssal kell ezt döntetni. A tanácsnak kezdeményezési hatásköre van, de az alapszerződés nem európai hatáskör, az alapszerződés tagállami hatáskör és felhívnám a figyelmét arra, hogy az Európai Parlamentnek is van kezdeményezési hatásköre az alapszerződések reformjára vonatkozóan, nem csak a tanácsnak. Ez Lisszaboni szerződési újdonság, talán a képviselőt még nem tűnt fel. Jó, akkor politizáljunk a székhelyek kérdésével kapcsolatban, és ne ilyen módosítókat nyújtsunk be, amelyek tömve vannak tárgyilagos hibákkal, tárgyi hibákkal. A székhelyek politikával kapcsolatban a Bonni ügynökség, a londoni gyógyszerügynökség, a széndiokszid kibocsátással kapcsolatos ügynökségek. 13 utazástról beszélhetünk a képviselőknél, tehát hogyha megtakarításokról beszélünk, elég sokat lehet erről még beszélni. Francia képviselőként ez az érvelés engem zavar. Én azt kérném, hogy párbeszédet folytassunk azért, hogy a plenárison nyújtsunk be egy módosítót ezzel kapcsolatban, hiszen természetesen ez az egész plenárist érdekli, de őszintén szólva olyan megfogalmazásra van szükség, amely ennyire azért nem veszíti a, veszi el a hitelét a mi szakbizottságunknak. Tehát figyeljünk oda, legyünk elővigyázatosak, Franciaországban is, kényes kérdésről van itt szó, de azt szeretném, hogyha reálisan, észszerűen közelítenénk meg ezt a kérdést, nem pedig ö, ilyen ö, elsietve. Blitz volt a kolléga következik. Takže děkuji pane kolegovi, který opravdu eh, se nad... Eh, Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Eh, nem csak szemviteli szempontból, de más szempontból is megpróbál a parlamenti, parlament működésében megtakarításokat találni. Nos, két megjegyzésem lenne ami az épületbe való belépést illeti, a biztonság szintjét, erről mindenki beszél már nagyon régóta, tudjuk, hogy ezen javítani kell. A második szint pedig a gazdasági megközelítés. Talán ki lehetne számolni, hogy naponta mennyibe kerül a biztonság a képviselőknek is elektronikus belépőkártyát kell használniuk a belépéshez, és az esetleges tűzvész kérdése is felmerült, hogy hogyan tudjuk, hogy hányan vannak az épületben. Azt gondolom, hogy ez egy teljesen szabvány követelmény, ez így működik a Csehországban, Csehországban is, nem csak a parlamentben, hanem más közigazgatási épületben is, és soha nem volt ezzel probléma. Másodszorban ami a képviselők épületben való jelenlétéről való tájékoztatást illeti, ez nagyon jól működik, de természetesen erről beszélni kell. Mi a jegyzőkönyvekre is felhasználjuk ezt, hiszen a különböző üléseken vannak jelenléti évek, de meg kell nézni, hogy aztán hogyan alakul ez a helyzet. Még egy javaslat található, hogy kevesebb papírt használjunk, én az informatikai területen dolgoztam korábban, mielőtt parlamenti képviselővé választottak volna. Cseh képviselő, elnézést, tehát magas szintű szolgáltatásokat nyújtunk a képviselőknek. Én azt nem tudom elképzelni, hogy az ülésekre csak egy laptoppal jöjjünk. A jelenlegi technológia ezt nem teszi lehetővé. Tehát az biztos, hogy ebbe az irányba kell elmozdulnunk, de az is nagyon fontos, hogy az informatikai eszközeinket, felszereltségünket is állandóan javítsuk, legyenek az irodában wifi elérhetőségek, hogyha ez így van, akkor ebben az irányban kell elindulni. Köszönöm. Köszönöm. Itt a kolléga következik. Eh, puheenjohtaja, kiitos kajkista kommenteista. Köszönöm. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Úgy látom, hogy eh, egy irányt vettek ezek a megértések, ami a papírt illeti, meg a bicikli kölcsönzést, vagy tehát ezek javaslatok. A gazdasági válság és annak hatása, hogy érezzük ezt mi, stb. El kell ismerni azt a tényt, ez nagyon fontos, hogy maga a parlamentnek, magának a parlamentnek is valamit tennie kell. Tudják, hogy az állampolgáraink a legtöbb tagállamban nehéz helyzetben vannak. Ami minket illet, óvatosnak kell lennünk a pénz felhasználásakor. Az itt elhangzottakkal kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy itt eltére nekem nincs szakértelmem, a, mi az információs technológiát használ, használatát illeti, ez legyen a leghatékonyabban, wifi és meg is van rá az igény. De más területeken is lehetne a dolgokat javítani. Például a, az informatikára szánt költségvetést, ez nagyon jelentős költségvetés, azután ott van a külső személyzet, néha az az érzésünk, hogy az egész kidobott pénz. És javítani kellene az ismereteket az információs technológia terén, hogyha van javaslatuk, kérem tegyék ezeket meg módosítás sok formájában. Ami pedig az elektronikus aláírást illeti, szeretnék itt valamit pontosítani. Amikor egy képviselő belép az épületbe, akkor én szeretném, hogyha használná a badge mert jelen pillanatban nincsen erre megfelelő kapu, ahol beléphetne a badge Tehát ez azt jelenti, hogy bárki, bármilyen bűnöző vagy terrorista belépjen, elég, hogyha csak felmutat egy becsfélét. A személyzetnek kötelező a badge használni, és érintéssel nyílik az ajtó, de a mi esetünkben ez nem így van, éppen ezért nem tudják soha, hogy pontosan hány ember van az épületben most nem arról van szó, hogy azután a sajtónak ezeket kiszivárogtassuk, ezeket az információkat, hogy egy képviselő mikor lépett be, mikor lépett ki. Nem, ez, ennek a kockázata nincs is meg, de amikor új rendszer lesz, akkor sokkal biztonságosabb lesz ez az épület. Vagyis, hogyha a képviselők is a az elektronikus kártyával lépnek be. Ugyanúgy, mint a szavazásnál, már elektronikus szavazókártyánk van, és ahhoz, hogy valaki megszerezze a szavazókártyát, el kell mennie egy épületbe. Ez jó dolog. De azok, akik a kártya szolgálaton dolgoznak, meg a regisztrációnál vagy feliratkozásnál, sokan vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy sok helyen lehetne még pénzt megtakarítani. E, a másik az elektronikus aláírás, hogyha valahova máshova megyünk, elutazunk, akkor papíron kell aláírnunk, az biztos. De tudjuk, hogy mi volt itt az ötlet. Tudjuk, hogy ez hogy zajlik az amerikai kongresszusban néhány dolgok, dolog nagyon komplikáltnak látszik, de meg lehetne ezt oldani. Ami pedig a több székhelyt illeti, lehet, hogy jogi szempontból ezt rosszul mondtam el a szövegben, de három munkahelyünk van. Itt dolgozunk Brüsszelben, dolgozunk Strasbourgban és Luxemburgban, és nem tudom, hogy jogi szempontból most ez miért rossz ez a bekezdés. Másik, hogy ki dönt ebben a kérdésben elmondtam, eh, Európai Tanács zárójelben a tagállamok, ami a költségeket illeti, hogyha itt van valami hiba, akkor azt kiavítom, de ami a jogi szolgálatot illeti, hogyha itt hiba van a 99-es eh, paragrafusban, akkor készen állok ezen változtatni, vagy ezt kiavítani, ami a saját kezdeményezési jogunkat illeti a Lisszaboni szerződés értelmében rendben, hát akkor indítsuk el ezt a vitát a tanácssal, és hogyha ők megtakarítani akarnak, nagyon jó, akkor döntsenek. Én készen állok arra, hogy erről beszéljünk, és készen állok arra, hogy felvizsgáljuk ezt a dolgot, átalakítsuk. És nem akarom, hogy bármi is rosszul legyen itt a szövegbe megfogalmazva. De ami az alapokat illeti, vagy a lényeget illeti, itt szerintem nincs probléma, és itt nem is értek egyet Odi úrral. Köszönöm. Köszönöm, térjünk át a következő napi rendi pontra a tanács és a több intézmény általános mentesítése a 2009-es évre, mielőtt megadnám a szót a jelentéstevőnek, tájékoztatnám önöket arról, hogy néhány nappal ezelőtt találkoztam a magyar elnökség képviselőivel az ő kérésükre, a költségvetési miniszterrel találkoztam, aki bekívánt mutatni a magyar elnökség azon szendéket, hogy intézményközi megállapodást érjenek el a parlamenttel, és így lényeges előrelépések történjenek ahhoz a padhelyzethez képest, amiben még mindig vagyunk, a mentesítést illetően, illetve azon információkat illetően, amelyeknek a parlamentre szüksége van, szüksége van ahhoz, hogy megadja a mentesítést. Én kedvezően fogadtam ezt az együttműködési szándékot, valamint azt a szándékot, hogy felgyorsítsák ezt a folyamatot. A magyar költségvetési miniszter egy munkacsoportot hozott létre, amely már dolgozik ezen a problémán, és február 28-án itt szakbizottságunknál fogja bemutatni a folyamatban lévő munkákat, annak érdekében, hogy létrejöjjön az intézményközi megállapodás. Meghallgattam ezeket az elképzeléseket, kifejtettem a parlament álláspontját, a mentesítés eljárásra vonatkozóan. Azt hiszem tehát, hogy bizalommal kell megvárnunk, hogy milyen fejleményei lesznek a magyar elnökség által folytatott munkáknak, melyeket valamennyien nagy figyelemmel követünk. Megadom a szót Rivellini úrnak, aki a napirend ezen pontjának jelentéstevője. Köszönöm, elnök úr! Az egyéb intézmények mentesítése hét külön jelentést foglal magában, hét európai intézményre fog, ö, vonatkoznak ezek. Hogyha megengedik, akkor nem kronológiai sorrendet követnék, mert ezen hét intézmény között vannak fontosabbak, a tanács mentesítése például, ahogyan az elnök úr az imént említette, és vannak mások, amelyek nek, amelyekkel kapcsolatos nehézségek kisebb mértékűek. Tehát, hogyha az elnök úr engedélyezi ezt számomra, akkor én más sorrendben venném sorra az intézményeket. Először az adatvédelmi biztos mentesítésével kezdeném, amely egy kisebb intézmény, és nincsenek vele különösebb problémák. A költségvetéssel kapcsolatos általános megítélés pozitív és kielégítő, még akkor is, hogyha vannak kisebb jellegű problémák, például a jelentésem 8. pontjában felvetettem annak szükségességét, hogy rövid időn belül a szükséges adminisztratív segítségnyújtás létre kell hozni, hogy az intézmény meg tudjon felelni a számvevőszék ajánlásának. Valamint ex post ellenőrzési rendszereket kell kialakítania ennek az intézménynek, és azt is közölnie kell velünk, hogy mikor tudja majd teljesíteni ezt a feladatot. A 13-as pontban pedig kifejtettem, hogy az Európai Adatvédelmi Biztos a következő éves tevékenységi jelentésébe a 2010-es pénzügyi évre vonatkozóan be kell, hogy foglaljon egy olyan fejezetet, amely ismerteti, hogy milyen lépések követték az év során a parlament mentesítési határozatait. De, mint mondottam, a mentesítés alapvetően pozitív jellegű. Most pedig térjünk át az Európai Ombudsman mentesítésére. Itt szintén egy kisebb intézményről van szó, ahol nincsenek különösebb nehézségek. A megítélés itt is azt hiszem, hogy kedvező lehet. Minden esetre fel kell vetni, hogy még továbbra is van egy nehézség, ami az ideiglenes alkalmazottak felvételére vonatkozik. Ez Ugyan egy pozitív tény, hogy nem régiben kiadtak utasításokat a probléma megoldására vonatkozóan. Azt hiszem, hogy a parlamentet tájékoztatniuk kell a kérdés alakulásáról. Most pedig térjünk át a régiók bizottsága mentesítésére. Itt nincsenek különösebb problémák, sem pedig különösebb észvét, észrevételek. Azt hiszem, hogy ezt a mentesítést gyorsan megadhatjuk. Aztán következzék a Gazdasági és Szociális Bizottság mentesítése. Ez szinte egy olyan intézmény, ahol nem léptek fel különösebb nehézségek a mentesítéssel kapcsolatosan. Az általános megítélés azt hiszem, hogy itt is kielégítő lehet, ugyanakkor ki kell emelni hogy azok a válaszok, amelyeket az EGSB adott a parlament észrevételeire, ami a pénzügyi érdekek, illetve a vagyonnyilatkozat kérdéseit illeti, az EGSB tagjait illetően, nos számomra ezek nem teljesen kielégítőek. Hiszen attól eltérően, mint ami az RB-ben történt, ahol még nincsenek vagyonnyilatkozatok, de tanulmányt végeztek ennek elkészítése módozatairól, az EGSB még nem foganatosította ezeket az intézkedéseket, és éppen ezért ezt a kérdést rövid időn belül meg kellene oldaniuk. A második dolog ementesítéssel kapcsolatosan Berme Jogárde tanulmányára vonatkozik, aki az EGSB volt tagja, és ő jelenleg az Olaf-nál dolgozik. A külön kérésemre információt kért az Olaf titkerától januárban, melyben megjegyezte, hogy a kérdéses eset még átmeneti szakaszban van, és jelenleg semmiféle közleményt nem kaptunk erre vonatkozóan. Azt hiszem tehát, hogy a jelentésben ezt az esetet fel kell említenünk. Nézzük meg a szemve, az Európai Bíróság mentesítését, ahol különböző problémák vetődnek fel. Azt hiszem, hogy az általános megítélés az audit, a belső audit javítását vonatkozó, vonatkozóan és a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan különlegesen kedvező, de jelezni kell, és azt hiszem, hogy a szakbizottságunknak ezt szemításba kell vennie, hogy az Európai Bíróságnak meg kellene felelni a szemvevőszék ajánlásainak annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárásokat jobban előkészítse és koordinálja. A parlament azt hiszem, hogy eléggé érdekelt abban, hogy az eldöntött esetek száma, valamint az eljárások időtartama, amely különösen a tavaly évben nagyon hosszú volt, nos, ezeken a tényezőkön mindenképpen javítani kell. De azt hiszem, hogy a mentesítés mindenképpen kedvező lehet, tehát a mentesítést megadhatjuk. A szemvevőszék mentesítését illetően van ö, jó néhány megjegyzés mentesítési hatóságként, és a szemvevőszék funkcióit tiszteletben, tiszt, ö, tekintetbe véve, azt hiszem, hogy az Európai Parlamentnek nagyon oda kell figyelnie a szemvevőszék különleges jellemzőire és az ott zajló folyamatokra. A szemvevőszék erőfeszítéseket tett az elmúlt években annak érdekében, hogy az auditok minőségét javítsa, különösen a plusz szúrópróba vizsgálatokat illetően. Nos, ez bizonyosan egy kedvező fejlemény, de ezek, ezt a gyakorlatot a szemvevőszéknek más intézményekre is ki kellene terjesztenie. Egy különös probléma, elnök úr, a 14-es pontban található jelentésem 14-es pontjában, hiszen a a jelentésem 14. pontjában jelentem, hogy nemrégiben megjelentek különböző hírek a médiában, és itt van némi kétség azt illetően, hogy a szemvevőszék befolyásolható-e. Nos, ezt a pontot illetően rendkívül világosnak kell lennünk ahogyan mentesítésem 14-es pontja kiemeli, nekünk is meg kell ezt tennünk, hogy a szemvevőszék pártatlan, nem befolyásolható, független, és valamilyen módon ki kell emelnünk, kérvén, hogy ezt az ügyet mélyebben vizsgálják meg, hogy a szemvevőszék pártatlan, és ezt a 14-es bekezdést valamilyen módon úgy kell kialakítani, hogy a nemrégiben felvetődött kérdéseket meg lehessen oldani ezzel a híreszteléssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ez a pont rendkívül problematikus és politikai jellegű kérdés is egyben. Végezetül nézzük meg a legfontosabb pontot, amely nem más, mint a tanács mentesítése, és ez a legproblematikusabb téma. Teljesen felesleges, hogy elmondjam, hogy mennyire fontos, hogy azok az információk, amelyeket kértünk, teljesen a rendelkezésünkre álljanak, és összefogott formában, rövid formában úgy szintén. Most kérdés az, hogy milyen kiutat találhatunk ebből az intézményi helyzetből, amelyben már évek óta vagyunk. Az imént említette az elnök úr, hogy a magyar elnökség részéről történtek erőfeszítések, és az magyar költségvetési miniszterrel is tárgyaltam, hogy megbeszéljük, hogy milyen lépésekkel lehet ezt a padhelyzetet meghaladni. Tehát most az a munka, amit folytatunk először évek óta, teljesen más szerepet biztosít a parlamentnek, és mindaz, ami történik, azt hiszem, hogy az elnök úr is egyetért ebben, egy rendkívül kedvező munka, azon tekintét illetően, amelyet a parlament nyer majd ez a munkáknak köszönhetően. A kérdés, amit fel kell vetnünk, különösen a nyolcas pontot illetően a mentesítésemben, és az a jelentés fényében, amelyet az jelentéstevők készítettek a múlt héten, hogy milyen kiútat lehet találni, hogy meg tudjuk adni ezt a mentesítést, és milyen alapon lehet a tárgyalást lefolytatni. Nos, azt hiszem, hogy a fontos pontok a következők. Természetesen a költségvetési eljárás és a mentesítési eljárás között különbséget kell tenni. A dokumentumokhoz való hozzáférés a parlament részéről nagyon jelentős a mentesítés szempontjából. Informális találkozót kell folytatni a szakbizottságunk, a főtitkár és az elnökség között, amelyet a parlamentben kell megtartani írásbeli válaszokra van szükség a főtitkár részéről a parlament által feltett kérdésekre. Hogyha mindez zel a bizottság egyetért, akkor egy további kérdést is fel kell tennünk. Azaz, milyen engedményt tudunk tenni, hogy ezen tárgyalásokat jó eredménnyel le tudjuk zárni. Itt van például a dokumentumokhoz való hozzáférés kérdése a parlament részéről, amely véleményem szerint téves a tanács megközelítésében, hiszen ez nem lehet feltétel nélküli, amiatt is, hogy a két intézmény különböző politikai szereppel és fontossággal rendelkezik. Milyen módon lehet engedményeket tenni a e tekintetben? És az a kérés, amit a tanács tesz, az a 319-es cikkkel ellentétben áll némileg, hiszen ez a cikk, a szerződés ezen cikk elismeri a tanácsnak azon jogát, hogy legyenek ajánlásai, de a két intézményt különböző képen kezeli, tehát már a 319-es cikke a szerződésnek, amely az a cikk, amelyet a tanács mindig lobogtat ezen vita során, ez a tanács javát szolgáló fegyver, de egyben pontosíthatja is azt, hogy nekünk hogyan kell válaszolnunk a tanácsnak. Ez tehát egy fontos pont, hiszen itt egy olyan, érv, egy olyan témával foglalkozunk, amelyet évek óta halazgatunk, és évek óta nem nyert megoldást. Itt nagyon mélyen elemezni kell ezt a témát valamennyünk részéről, azt hiszem tehát, hogy egy további találkozóra van szükség az jelentéstevők között, és az elnökkel is meg kell vizsgálni ezt a kérdést, annak érdekében, hogy ezen mentesítés során olyan szerepet játszhassunk, amely nagy politikai jelentőségű. Hiszen maga a mentesítés nagy politikai jelentőségű, a két intézmény funkcióit illetően, a parlament központi szerepét illetően, hiszen tagjait demokratikusan választották meg, tehát a parlamentnek teljesen más jelentősége van, mint a többi intézménynek. Ezen ö, észrevételek mentén fogalmaztam meg a jelentéseimet a hét mentesítéssel kapcsolatban. Azt hiszem, hogy ezen pontot illetően és a ö, ö, jelentésében szereplő 14 pontot illetően, az, 14-es pontot illetően azok a legfontosabbak, melyeket meg kell oldani elnök. Köszönöm, ö, megnyitjuk a vitát, Jál a kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Először is Szeretnék köszönetet mondani, meleg köszönetet mondani Rivelini úrnak a jelentéséhez, a jelentéséért, és köszönöm az árnyék jelentés tevőnek is, hogy együttműködésben működtek közre, azért, hogy a parlament érdekeit kiemeljék. Bizonyos sajátos jegyek ismétlődnek meg, például az ombudsmannál, vagy az adatvédelmi biztosnál, milyen problémák merültek fel ugyanígy a régiók bizottságánál is, de ezek szerencsére ezek jelentősen javultak. Szeretnék azokra az elemekre koncentrálni, amelyeket a szexpozéban hallottunk. Például a Gazdasági és Szociális Bizottság problémái a tanács tagjainak, kiadásai, az egyéni kiadások kérdése. Van itt egy probléma, az Olaf már nyilvánosságra hozta, hogy 2009-ben a tanács egyik tagja esetében mi történt, és a jogi szolgálat főtitkára foglalkozott ezzel a dosszéval. Az Olaf szeptemberben kezdte meg a vizsgálatát, és akkor azt mondta, hogy nem lehet elvégezni ezt a vizsgálatot, majd pedig behívták azt a szemét, aki leleplezte ezt a EGSB tanácstagot. A dolog még mindig folyik, folyamatban van. Majd 2010 áprilisában történt az, hogy behívták ezt a szemét. A dolog most úgy áll, hogy nagyon sok problémát vetett fel ez az egész eljárás, és a kérdés az, hogy itt majd szavazás lesz a szakbizottságban, valamint az Olaf is készlekedik. Azt mondták, hogy áprilisig nem lesz döntés, és ez azt jelenti, hogy nem tudunk mentesítést adni mindaddig, amíg nem tudjuk meg, hogy az Olaf, az Olaf fog-e vizsgálatot végrehajtani a kérdéses személy esetében. Úgyhogy nyugtalanító ez a helyzet. A kérdés az, hogy végül is lehetséges -e ez a nyomozás, vagy nem. Ami pedig a számbevőszéget illeti. Az előadunk Rivellini úr azt mondta, hogy mindig arról beszél a számbevőszék, hogy javítani kell a, az intézmény munkájának hatékonyságát. Egy sor lépés történt, sok minden beindult azért, hogy jelentősen javuljon a számvevőszék hatékonysága. Örömmel konstatáltam, hogy Rivellini úr szólt erről a kérdésről, és készen állunk arra, hogy ezzel foglalkozzunk, és felülvizsgáljuk a kérdést, és örülök, hogy itt a 14-es pontról van szó, hogy eh, egy, egy, ez a kérdéses személy, akiről itt szó van, kilépett a számbevőszékről, de azután egy sor vádaskodás történt, ez valószínű, hogy rivalitás miatt van, úgyhogy itt sok mindent kellene pontosítani. A 14-es pontot egy kicsit árnyalni kellene, azt kellene mondani, hogy a számbevőszéknek minél átláthatóban kellene végezni a munkáját, a hatékonyságot emelni kell, és javuljon a reform folyamat, amelyet már elindítottak. Ebből még az is kiderül, hogy az említett konfliktus miatt most már felébredt a parlament is, és rájött arra, hogy milyen problémák vannak itt. Ez a párbeszéd most már jó ideje folyik, ezt mi követeltük ki, és meg kell nézni, hogy hogy lehet ezt a kérdést rendezni. A parlament stratégiai szerepe a Lisszaboni szerződés nyomán és a mentesítés, valamint a tanács és a parlament közti intézményes viszony. Ebben a stádiumban milyen engedményeket tennénk a számvevőszéknek a procedúrát illetően? Ezzel kapcsolatosan az első kérdés, amit föl kell tennünk, az az, hogy mindez idáig a tanács, nem a magyar elnökség csak, nem akarom megkérdőjezni az ő jó akaratukat, jó szándékokat, és örömmel működünk együtt velük, hanem az lenne az ideális, hogyha a jó együttműködés, intézményes együttműködés visszaállna. De miért nem kaptunk eddig egyetlen válasz sem a sok kérdésre, amelyet a spanyol elnökségnek tettünk fel még annak idején a kormányközi együttműködés tárgyában. A parlament többet is követelhetne, és ez majd a magyar elnökség jó akarátától függ. Meg kellene ezt a problémát odani. Nem akarom én itt sietve elintézni a dolgokat, és arról sem akarok beszélni, hogy milyen engedményeket tenni, tehetnénk mi. A tanácstól várjuk az írásos válaszokat, és ezeket meg is kaptuk végül is a tanácstól, a kérdőívre a válaszokat de a másik pedig az engedmények kérdése. Hasznosítani kellene az, hogy most itt politikailag lehetőségünk van arra, hogy egy új lépést követeljünk majd. A másik pedig a mentesítési gyakorlat. Ennek van egy költségvetési részei, de ott van a 79-es cikk, és eh, itt nem csak jogról van szó, meg eh, kötelező érvényű rendelkezésről. Rivellini úr eh, a politikai kérdéseket emelte ki, és nem szabad, hogy hátralépje, mert az még korai lenne. Szeretném emlékeztetni a kollégákat és a politikai koordinátorokat, hogy döntöttünk arról, hogy egy külön ülést hívunk össze a számövőszék elnökével Caldeira úrral, valamint Evan Girrel a következő napokban, és így egy pontosabb képet tudunk kialakítani erről a dologról, ami valóban súlyos. Mulder kolléga következik. Thank you, uh, Chair. I think um, ever top... Köszönöm. Azt hiszem, hogy minden téma, minden évben öm, problémás, ami a parlament és a tanács kérdéseit illeti. Két nagyon fontos európai intézményről van itt szó, és azt gondolom, hogy nem engedhetjük magunknak azt, hogy minden évben vitázzunk ezen kérdésekről. Ami engem érint, azt gondolom, hogy a parlamentnek teljesen nyitottnak kell lennie a személyzeti kérdésekkel kapcsolatban a tanács felé, és a tanácsnak lehetőséget kell adni arra, hogy a parlamenti módosítókra reagálhasson, hiszen a végső mentesítő szerv az mindig a parlament, de azt persze nem mondhatjuk, hogy csak nekünk van ezzel kapcsolatban hatáskörünk. A parlamentnek mindig nyitottnak kell lennie a tanács felé, amennyire lehet bírálhatjuk a tanácsokat, de fordítva is igaznak ennek lenni. Ami a Lisszaboni szerződést illeti, elég érdekes hogy a tanács és a bizottság köztisztviselői hogyan keverednek. Elképzelhetetlen számomra, hogy például a külügyi a KKBP területén ne lehessen felügyelni a tanács kiadásait. Azt gondolom, hogy a tanácsnak rendelkezésünkre kell állítania ezeket a tájékoztatásokat. Évekkel ezelőtt volt egy kérésünk az intézmény közi megállapodásban, hogy a tanácstól elvárhassuk azt, hogy a tanács értesítsen minket a kül- és biztonságpolitikáról. Hogyha ezt nem teszi meg a tanács, akkor teljes mértékben megsérti ezt a megállapodást, ami elfogadhatatlan. A tanács, mint intézmény felelős ezért a szakpolitikáért, de a parlamentnek kell ezt ellenőriznie, és ezért teljes nyitottságot várunk a tanácstól, ezért cserébe viszont mi is azt kell, hogy biztosítsuk, hogy mi is teljesen nyitottak vagyunk a tanács felé, és hogy szabadon tudjuk bérelni, amennyiben ezt jogosnak találjuk. A végső mentesítő szerv az a parlament, ez igaz, de nyitottaknak kell lennünk, hogy egy kicsit gyümölcsözőbb legyen a párbeszéd, mint ami jelenleg elmondható róla. Köszönöm. Geyer kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Köszönetet mondok a jelentéstevőnek és az árnyék jelentéstevőknek, akikkel eszmét cseréltem, és örültem, hogy közös álláspontot lehetett kialakítani itt a szakbizottságon belül a különböző politikai frakciók között. Ajala Zender asszony érvelését két pontban szeretném kiemelni, illetve támogatni. Az európai szemvevőszéket illetően Elnök úr, ön teljesen joggal mutatott rá arra, hogy a koordinátorok között megállapodtunk, hogy ezzel az esettel még pontosabban is foglalkozunk, mert természetesen az a helyzet, hogy az Európai szemvevőszéknek nek minden gyanú fölött kell állnia. És ezek a megjegyzések, a volt ö, szemvevőszéki tag megjegyzései a régebbi folyamatokról az európai számvevőszéket illetően, amelyeket aztán a, amelyek a médiában is megjelentek részben. Nos, ezeket fel kell dolgoznunk, ezeket a megjegyzéseket, és biztosaknak kell lennünk itt a szakbizottságon belül azt illetően, hogy mi tény, mit értettek félre, és mi az, amit eltúloztak, bármilyen okból is történjék ez az egykori tag még most is vádak alatt áll-e, ahogyan az a sajtóban megjelent, vagy pedig nem így van. Tehát a szemövőszékkel kapcsolatban nem maradhatnak tisztázatlan kérdések, és ezek a szemrányások jóval azelőtt az időszak előttre nyúlnak vissza, mint a, tehát a 2009-es mentesítést ezt nem érinti az Európai Szemvevőszék mentesítésénél azonban ezt az ügyet mindenképpen tekintetbe kell vennünk. A koordinátorokkal mindkét dolgot illetően, tehát a volt tag és az elnök tekintetében a lehető legnagyobb nyitottságot kell lehetővé tenni, és többségileg javasoltuk, hogy zárt ülést tartsunk, annak keretében vitassuk meg ezt az ügyet. Itt a a számvevőszék munkaprogramját illetően Caldeira úr azt mondta, hogy ő ö, lemond, vagy ő akár kész arra, hogy ö, lemondja a nyilvánosságról, ezt illetően én ezt jónak tartom, és aztán a két érintettel eszmét tudunk cserélni azt illetően, hogy mi történt pontosan, viszont a koordinátorok közül egyesek azt szorgalmazták, hogy nyilvánosan történjen ez az ülés, illetve ez az eszmecsere. A tanácsal kapcsolatban nevetséges volt az eljárás a múltban, egy elfogadhatatlan ö, szabályozói javaslat alapján. Én nem hittem a fülemnek, amikor képviselőként elkezdtem dolgozni, és azt hallottam, hogy a mentesítési eljárás egy 73-as hallgatólagos megállapodáson alapul, és ott nincs is egy szó sem a mentesítésről, csak az annyi, hogy az intézmények kölcsönösen engedélyezik az egymás költségvetését. Hát ez egyfajta tündérmesnek tűnik, nem pedig mentesítés eljárásnak. A spanyol elnökségnek hálás vagyok, hogy a tanácsban azzal az eljárással élt, hogy itt valami méltóbb eljárást kell találni. Valamennyien tudjuk, hogy ez az eljárás itt a dokumentumok, illetve a szerződéses alapok nincsenek megfelelően tisztázva. A szerződésben különböző dokumentumok szerepelnek, Mulder úr utalt az intézményközi megállapodásra, tehát itt mindenféle részletekben, darabokban van ez szabályozva, és nekünk meg kell találnunk a saját útunkat. Itt az magyar elnökség is problematikus. Nem a spanyol, nem a belga elnökség ö, volt a probléma, hanem a főtitkár, illetve a tanács igazgatása. Ez a mi valódi problémánk, nem az egyes elnökségek. Mert ez a főtitkár és a mi igazgatásunk azt szorgalmazza, hogy ezt az ügyet ne szabályozzák, és semmit nem akarnak a rendelkezésünkre bocsájtani és így módon nem lehet áttekintést nyerni a tanács szemviteléről, és így képviselőként felelősségteljesen nem tudom megadni a mentesítést, hiszen milyen alapon is tenném ezt, nincs alapom erre. És ennek fényében Revelini kollégának hálás vagyok, hogy megfogalmazta azt a javaslatot, hogy hogyan tudunk tovább lépni, utat kell találnunk, hiszen ez így nem mehet tovább. Évek óta fennáll ez a probléma a tanácssal. Tehát meg kell állapodnunk a tanácssal, és kész vagyok arra, hogy erről hosszan vitázzam, és szimpátiával hallottam Mulder kolléga javaslatát a kölcsönösség figyelembevételét illetően, de tiszta tárgyalási alapra van szükség, és tárgyalási mandátumra a szakbizottságunknak, vagy bárkinek is, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik. A jogi szolgálattal kellene még összeülni, hogy valóban megvizsgáljuk, hogy hol végződik a mentesítési hatóság mandátuma, meddig mehetünk el, a kölcsönösséget illetően, a dokumentumokhoz való hozzáféréshez, hozzáférést illetően mi a helyzet. Én nagyon szeretném helyreállítani az átláthatóságot, és egy megállapodást kötni az intézmény közé megállapodás módosításával, amelyet nem kell újra tárgyalni, de így nem megy tovább és a mentesítés azon tények alapján, amelyekkel rendelkezünk, nem adható meg. Grazie. Köszönöm. Jön képviselő. Presidente. Köszönöm, elnök úr. Egy észrevétel. Ez a szakbizottság ezen különböző mentesítéseket illetően egy olyan szinergiát tud majd találni, amely a frakciókon túl megy, hiszen a szakbizottság a parlament és az európai polgárok érdekében dolgozik, a nézetkülönbségeket meghaladva ezen kérdésekben. Köszönetet kell mondanom Ayala, Mulder és Geyer kollégáknak, hiszen az általános irányvonalat illetően teljes mértékben egyetértünk a vitában. Az utolsó felszólalástól indulnék ki Geyer kolléga felszólalásától. Néhány nappal ezelőtt már volt egy ülésünk, és ott is azonos hullámhosszon voltunk. Azt hiszem, hogy lényeges, hogy a 73-as hallgatólagos megállapodást felül vizsgáljuk, hiszen 73 óta mostanig egy teljesen más világ, egy más Európa jött létre, tehát nem lehetséges egy ilyenfajta megállapodás alapján működni, és hogyha ö, hallgatólagos megállapodást kütünk, kötünk 2011-ben, akkor azt teljesen felül kell vizsgálni, és természetesen az a lényeg, hogy itt az alapvető pontok teljesen világosak legyenek. Tehát ez lehet a pozitív kiindulópontja a mentesítésnek. Ajánl a kollégának szeretném pontosítani a következőt. Igen, itt van az EGSB mentesítésével kapcsolatos probléma, ez valóban fennáll, de az is tény, hogy a két kérdés fontossága azt hiszem, hogy rendkívül eltér, hiszen a mentesítés megadása az bizonyosan kapcsolatban áll azzal, ami történt, de két különböző kérdést kell itt vizsgálnunk, és nagyon fontos az, amit ő sürgetett, de azt hiszem, hogy az is fontos, hogy egyensúlyt alakítsunk ki a mentesítés és ezen eset mélyebb vizsgálata között. Ami pedig a 14-es cikket illeti a számvevőszék mentesítésében, egy második változatát is elkészítettem a 14-es cikknek, amely egy kicsit lágyabb, enyhébb, ahogyan ezt Ajala kolléga kéri, és talán még eszmét cserélhetünk az árnyékjelentéstevők ülésén, és megvitathatjuk ezt az eredeti kérdést, illetve a 14-es cikk új megfogalmazását, és esetlegesen megállapodásra juthatunk e tekintetben, mert valós a probléma, és valós a Ajala kolléga aggodalma. Tehát ez nem egy képzelt aggodalom Ajala kolléganő részéről. Nagy valószínűséggel itt lágyítani, enyhíteni kell a 14-es cikk megfogalmazását a jelentésemben, hogy nagyobb tekintét biztosítsunk a szemvevőszék szerepének. A tanácsmentesítését illetően teljes mértékben egyetértek a három felszólaló kollégával, és senki, Ajala kolléga, senki nem gondolja, hogy engedményeket kellene tenni, hiszen évek óta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és ami szerint személyemet illetén azon az elképzelésen vagyok, hogy ez alkalommal ezt a problémát meg kell oldani. Tehát a lehető legnagyobb szilárdságra van szükség részünkről, természetesen úgy, hogy a viszony az intézmények között korrekt maradjon, és fennálljon az a szándék, hogy egy közös célt érjünk el, hiszen senki nem azt kéri, hogy egyetlen lépést is tegyünk hátra, vagy bármilyen apró lépést is hátra, de amikor elkezdődik a tárgyalás, akkor a magyar elnökség udvarias szándékával, amely, az, amely találkozót kért de Magistris elnök úrtól, és velem is találkozni akartak, hogy pontosítsák azon szándékukat, hogy megállapodásra jussunk ebben a kérdésben. Nos, tehát azt hiszem, hogy részünkről mindenképpen le kell ülnünk a tárgyalóasztalhoz, illetve vitáznunk kell, azzal a szilárd meggyőződéssel, hogy jogos jogokat védünk, a parlament jogait és a parlamenti képviselők jogait, de hogyha leülünk a tárgyaló asztalhoz, akkor tudnunk kell, hogy honnan indulunk el és hová akarunk elérkezni, hiszen különben mit, miért is ülnénk le a tárgyaló asztalhoz azért, hogy csak ott csevegjünk, nem hiszem, hogy ez lenne a szándékunk. És a jelentéstevő részéről mindenképpen szilárd szándékát kell kifejezésére jutatnia annak, hogy védi a parlament jogait, ugyanakkor meg kell kérdeznie az elnökség tagjait, hogy az esetleges vita során milyen engedményekről kell vitáznunk, mi a tárgyalás maximális korlátja vagy határa. Én a szakbizottságot képviselem, de az önök álláspontjait kell valamilyen módon összefognom, szintetizálnom, tehát fontos, hogy felvessem ezt a kérdést, és kérem önöket, hogy adjanak nekem útmutatásokat, hiszen elnök úr, ismétlem, mégpedig erőteljesen hangsúlyozom, hogy nekem képviselnem kell a szakbizottság szándékát, ezt össze kell fognom, és nekem kell vezetnem így módon a szakbizottság munkáját. Elnök, köszönöm. Lezártuk? Nem? Ajala. Presidente, sí, yo solamente por una alusión en con el Tribunal de Cuentas, yo le agradezco mucho. Ami a számvevőszéket illeti, köszönöm Revellini úrnak a munkáját, minden szinten együtt fogunk működni, de itt nem arról van szó, hogy a 14-es cikket szoftabbá, lágyabbá kellene tenni, enyhíteni kellene. Nem, arról van szó, hogy a választ megkapjuk, és az intézmény közé munkára rávegyük őket. Áttérünk a 11-es rendi pontra, az Európai Szemvevőszék 2011-es munkaprogramját illetően üdvözlöm Kajdelra elnököt. Kérem, hogy foglaljon helyet és szólaljon fel, amint ezt meg tudja tenni. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm szépen. Elnézést, hogy kicsit későn értem be a terembe. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Megint csak nagy megtiszteltetés számomra, hogy ismét felszólalhatok önök előtt, különösen a második mandátumom kezdetén a számvevőszék elnökeként. Nagyon örülök annak, hogy továbbra is együttműködhetek az második mandátumom ideje alatt is az önök szakbizottságával. A számvevőszék kapcsolata az önök szakbizottságával nagyon fontos abban, hogy megfelelhessen a felelősségeinek, amelyet az alapszerződés ír elő, mind a parlament, mind a tanács felé, ami a költségvetés végrehajtásának ellenőrzését illeti, és ami a küldetésének az elvégzését illeti, miszerint hozzájáruljon ahhoz, hogy jobb legyen az EU pénzgazdálkodásának a minősége, nagyobb legyen az átláthatóság. Az elmúlt három évben a számvevőszék egy belső reform folyamatot indított, egy önértékelést és peer review folyamatot is az ellenőrzések keretének működéséről és kidolgozásáról. Ennek következtében 2009-2012-ben kidolgozott egy stratégiát azért, hogy a lehető legnagyobb legyen a számvevőszék munkájának a kihatása. Több prioritást élvező fellépést meghatároztunk és lezártunk, például a számvevőszék eljárási szabályzatát módosítottuk az alapszerződés fényében még fennmaradó fellépések 2011 és 2012-re továbbra is vannak, de ezek a fellépések önmagában nem garantálhatják azt, hogy el is érjük a várt kihatást. További célkitűzésünk az is, hogy megmaradjon a bizalom az önök részéről és más külső szervek részéről is a mi munkánkban. Ami a bizalom kérdését illeti, ezzel kapcsolatban a nyitottság és az átláthatóság rendkívül fontos. Ezért a szemvevőszék egyértelmű értékrendet határozott meg azért, hogy a partnereink is tudják, hogy milyen fontos számunkra a függetlenség, az és a, integritás és a pártatlanság, az, hogy a munkánkat professzionálisan végezzük, az, hogy ezen munkának hozzáadott értéke legyen, és hogy a mi ügynökeink és szerveink kiválóan és hatékonyan dolgozzanak. Ezek azok az értékei, értékek, amelyekre építettük már évek óta a munkánkat, és a bizalmat, amely a számvevőszékben létezik. Ahhoz, hogy elérhessük ezeket a célkitűzéseket, amelyeket a 2009-2012-es stratégiában meghatároztuk, ezen értékek fogják a 2011-es év során is a munkánkat vezényelni. Ami a függetlenség, integritás és pártatlanság kérdését illeti, ezek nagyon fontos előfeltételei annak, hogy bármilyen külső felügyeleti szerv hiteles maradhasson. Az alapszerződés különböző garanciákat von be a számbevőszék munkájába, amelyek 2011-től lépnek életbe, ami az intézményi státuszunkat illeti, ami a kollégiális döntéshozatalt illeti, és nagyon szigorú nyilvános eljárásokat. De ö, nem csak ezen garanciákra van szükség ahhoz, hogy a bizalom megmaradjon. Más feltételeknek is meg kell felelni. Elsősorban nagyon fontos etikai szabványoknak kell megfelelni a számbevőszék tagjainak, a pártatlanság és a függetlenség megvédésére, és ezen elvek fogják 2011-ben is vezérelni a munkánkat, mint már korábban is. Másodszorban a számvevőszéknek továbbra is kiegyensúlyozott módon kell végeznie a munkáját, nem szabad sem túl nagy hangsúlyt, sem pedig túl kis hangsúlyt fektetni a felmerült problémákra, és a saját kontextusokban kell őket kezelnie. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha az ellenőrzött egységeket megfelelő módon értesítjük, és hogyha odafigyelünk arra, hogy minden tényszerű információt megkapnak ők is, és a nyilatkozatokat is a jelentéseinkben, és ezeket nagyon szigorúan ellenőrzik a belső ellenőrzési eljárások során. Harmadsorban nagyon fontos, hogy maga a számvevőszék is átlátható és felelős módon végezze a munkáját. Ez az oka annak, hogy a mentesítési eljárás magára a számvevőszékre vonatkozóan olyan fontos számunkra. Éppen ezért például minden évben különböző mérlegeket tanúsítunk, és ezeknek az eredményeit nyilvánosságra is hozzuk és ez az oka annak, hogy most idén először a saját partnereink kielégít megfelelőségének indikátorait, mutatóit is bevettük, és kulcsindikátorokat is használunk. Ezen kívül 2008-ban folytatjuk a peer review rendszereket, és ezek eredményeit közé tesszük. 2011-ben folytatjuk ezen peer review eredményeinek a nyomon követését, és újabbat fogunk indítani 2011-ben ezeket előkészítjük, amelyek szintén megerősítik a 2009-2012-es stratégiánkat. A számvevőszék nem csak a számvitel szempontjából, hanem a folyamatos előrelépés szempontjából is mindig be akarja mutatni, hogy mennyire professzionálisan jár el. Nem csak annyit vállal a szemvevőszék, hogy a legprofesszionálisabb normáknak, szabályoknak felel meg, hanem mindig is úttörőként akar fellépni az ezen területen indított eljárások területén. 2011-ben a szemvevőszék alkalmazni fogja a 2010 novemberében az érintett szaksz, szervek nemzetközi kongresszusán elfogadott legújabb nemzetközi szabványokat, és aktívan hozzájárul ahhoz is, hogy ezen nemzetközi szervezet munkacsoportjaiban aktívan javasoljon újabb reformokat. 2011-ben harmonizáltabb megközelítést akarunk alkalmazni az EU finanszírozásának az ellenőrzésére, mind a tagállamokra, mind pedig az intézményekre vonatkozóan. Elnök úr, azáltal, hogy a 2011-es munkaprogram feladatait meghatároztuk és kiválasztottuk, az mindig a fő célunk, hogy hozzáadott értéket tudjunk létrehozni. Lehető legproaktívabb módon szeretnénk eljárni az eszközeink felhasználásában. 2011-ben 45 éves jelentést tervezünk, Természetesen ide tartozik az általános költségvetésről szóló éves jelentés, a, ezen kívül a különböző ügynökségekre és más szervekre, és a fejlesztési alapra vonatkozó éves jelentés is. A legfőbb szerepünk az az, hogy az általános költségvetésre vonatkozó éves jelentést, a DAST megfogalmazzuk. Ide tartozik a megbízhatósági nyilatkozat az Európai Unió konszolidált eredményeinek vonatkozásában, valamint az emögött meghúzódó műveletek jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, valamint az egyes fejezetekre vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a, ezen kívül a szemvevőszék létrehozott egy munkacsoportot a tagokkal és külső ellenőrökkel, azért, hogy megnézzék, hogy hogyan lehetne még inkább megerősíteni az általános költségvetés pénzügyi ellenőrzését. Nagyon fontos ezen kívül, hogy a 2010-es költségvetés általános jelentésében egy új, specifikus értékelés megjelenik, melynek a címe Kutatás és más belső szakpolitikák. Ez korábban különböző, külön specifikus értékelések tárgyát képezte. Majd pedig 2011 költségvetésére vonatkozóan 2012-ben majd külön értékelések lesznek a mezőgazdaságra és a vidékfejlesztésre vonatkozóan, valamint a regionális energia és közlekedési politikára vonatkozóan egyrészt, másrészt pedig a foglalkoztatásra és szociális ügyekre vonatkozóan. A külső támogatásra, a fejlesztésre és a bővítésre vonatkozóan is specifikus értékelések lesznek, ezek is most már a hatály alá kerültek ezen módosításoknak a célja az az, hogy az érintettek érdekeit jobban figyelembe tudjuk venni, és ide tartozik természetesen az önök szakbizottsága is. Ez lehetővé teszi, hogy az egyes területek specifikus tulajdonságait jobban figyelembe vegyük, és a kockázati profilját, és hogy ö, tudjunk csökkenteni az asszimetriákon az egyes területek között. Természetesen figyelembe kell venni a költséghatékonyságot is, és a kiadásokkal kapcsolatos korlátozásokat. A 2010-es költségvetési jelentés figyelembe veszi a többi ellenőr munkáját is, valamint a bizottság főigazgatóinak a munkáját, éves jelentését is, valamint a tagállamok által készített éves összegző jelentéseket. Ezen kívül szeretnénk hozzáadott értéket létrehozni azáltal is, hogy együttműködünk a különböző nemzeti ellenőrzési intézményekkel, és ezért a Csehköztársasággal és Hollandiával indítottunk kísérleti projekteket, és megpróbáljuk a mezőgazdasági kiadások szabályszerűségét és jogszerűségét vizsgálni. Idén le fog zárulni ez a kísérleti projekt. Ami az intézmények igazgatási költségeit illeti, a 2010-es költségvetés éves jelentésében lesz egy eredmény azon tesztekről, amelyeket az Európai Tanács és a tanács és egyéb intézmények felügyeletével kapcsolatban végeztünk. 2011-ben megnézzük majd a külügyi szolgálat létrehozásával kapcsolatos kihatást is. Az ügynökségek, a végrehajtó ügynökségek és más közös vállalkozások jelentősége egyre nő, és ez éppen ezért a számvevőszéknek is egyre nagyobb a felelőssége az ezek ellenőrzésével kapcsolatban az új ö, pénzügyi szabályozási javaslattal kapcsolatban a számvevőszék azt javasolja, hogy ö, át kell nézni a bizottsági javaslatokat ö, az ügynökségek ellenőrzésével kapcsolatban. És ö, miután ezeket az éves jelentéseket a számvevőszék elkészítette, a még rendelkezésre álló eszközökből speciális jelentéseket is készíthet például megfelelési ellenőrzéseket. Ez nagyon jó lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy a magas kockázatú területeket ellenőrizzük, és az érintettek számára a legfontosabb területeket megvizsgáljuk, például az Európai Unió kiadásainak a minőségét tudjuk így ellenőrizni. A munkaprogramunkban van egy lista arra vonatkozóan, hogy miről tervezünk 2011-ben speciális jelentéseket készíteni. Januárban a számvevőszék kiadott egy speciális jelentést az új európai szomszédsági és partnerségi instrumentumról a dél-kaukázusi térségre vonatkozóan. Három további speciális jelentést tervezünk a közeljövőben. Az első a bizottság részéről az ákácsi országok, valamint a latin-amerikai és ázsiai országok költségvetési finanszírozásáról. A második a fejlesztési támogatás az EU részéről az alapiskoláztatás területén, harmadik pedig a bizottság részéről az állategészségügyi ellenőrzések a húsimport területén. Az idén ezen kívül még további területeket kíván a szemvevőszék megvizsgálni, amelyek a 2007-2013-as pénzügyi keret fejezeteit fedik le, például a pénzügyi módszerekkel kapcsolatban, a KKV-knak adott garancia mechanizmusokról és az e-governmentről, valamint az egységes kifizetési rendszerről, valamint az OLAF működéséről is kiad egy speciális jelentést. 2011-ben kezdődnek meg különböző feladatok különböző területekben, például az európai regionális alap és az európai kohéziós alap területén, és ami ivóvíz ellátási rendszerek kidolgozását illeti az Ákácsi országokban. Ezen kívül a 2011-es munkaprogramban további feladatok is szerepelnek, ez a kiadott anyag mellékletében szerepel ez a lista. Ezen kívül a számvevőszék véleményeket is megfogalmaz. Ezen véleményeket vagy más intézmények felkérésére készítjük, az ö, intézmények ö, jogszabály javaslatainak ö, alátámasztására, vagy pedig saját kezdeményezésre azért, hogy az EU pénzügyi, pénzgazdálkodásával kapcsolatos nyilvános vitában részt vehessen. 2011-ben nagyon fontos jogszabály javaslatok fognak megszületni, amelynek nagy kihatása lesz még sok évig az EU pénzgazdálkodására. Először is az új pénzügyi szabályozás új szabályokat fog bevezetni, valamint az EU ügynökségeinek a pénzügyi keretére vonatkozó szabályozás. Aztán ami a saját erőforrásainkra vonatkozó döntéseket illeti 2013 után az új pénzügyi keretben, és ami az ágazati szervez, szabályozást illeti, erre vonatkozóan és javaslatok készülnek. A számbevőszék üdvözli azt, hogy részt vehet ezen munkában, és a szakbizottság vitájában is részt vehet, és örülünk annak, hogy a költségvetés pénzgazdálkodásának a javításában részt vehetünk így módon. Természetesen a ö, szakbizottságunk előadóival mindig nagyon szívesen konzultálunk. Ami a pénzügyi reformokat illeti, további előrelépés várható a gazdasági kormányzás területén az EU részéről a gazdaság és a pénzügyi válság fényében. A számvevőszék célja, hogy nagyon szorosan együttműködjön, különösen ami az ellenőrzés, a számonkérhetőség és az átláthatóság kérdését illeti minden állandó stabilitási mechanizmussal kapcsolatban. Összességében nagyon ambiciózus 2011-es tervünk van. A számvevőszék kapacitása attól függ, hogy ezt elérje vagy sem, hogy mennyire felel meg az eddigi és mostani vállalásának a kiválóság területén, mind a működése, mind a tagok munkavégzése területén. Fontos, hogy tovább is csökkenteni kell a be nem töltött munkahelyek számát, és nagyon fontos, hogy a létszámfejlesztést a szak, szakképzéssel és karrierfejlesztéssel ki tudjuk egészíteni. Ezen kívül a számvevőszék fontosnak tartja, hogy megfelelő nemek közötti arányt tudjon kiarakítani a szervezet minden szintjén ami a mi működési hatékonyságunkat illeti, a számvevőszék továbbra is alkalmazza a 2009-13-as stratégiában leírtakat, azért, hogy a lehető legjobban ki tudja használni az erőforrásokat, például a DASZ-ra vonatkozóan, és a kommunikációs politikára és a, megjav- és a javított kezelési rendszerekre vonatkozóan. 2011-ben továbbra is begyűjtjük majd a nemrégi reformok eredményeit, és továbbra is észszerűsítünk majd a munkánkat. Elnök úr, tisztelt képviselők, ezen számvevőszék és az önök szakbizottsága közötti kapcsolat nagyon fontos abban, hogy tovább erősítsük a bizalmat az EU részéről abban, hogy az Unió képes arra, hogy megfelelően kezelje a finanszírozási alapokat. Ebben az irányban kell tovább lépnünk, és biztos, hogy együtt, közösen el tudjuk érni ezt a célt. 2011-ben ismét együttműködök majd önökkel, és biztos vagyok, hogy ennek köszönhetően sikerül majd elérni azt, és továbbvinni azt, amit már eddig is sikerült elérnünk a polgárok érdekében. Köszönöm, elnök úr. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr. Ne siamo convinti anche noi che la... Mi is meg vagyunk győződve arról, hogy a két szervezeti együttműködés alapvető jelentőségű az Európai Unió és a polgárok érdekében. Hogyha nincsnek megjegyzések Caldeira elnök úr által mondottakkal, akkor áttérünk a napirend. Nem, elnézést, Mulder kolléga szót kap. Uh, Nagyon hatásos volt ez a beszéd, és szerintem erre reagálni kell, hiszen az Európai Számvevőszék programja igen nagyra törő. Megnéztem a különböző tanulmányaikat, és mindez nagyon érdekesnek tűnik számomra. Szeretnék kiemelni egy dolgot. Senki nem tudja, hogy a jövőbeli pénzügyi terv milyen lesz, de jelen pillanatban mindenki a magán és a közpartnerségről beszél. Ez azt jelenti, hogy az Európai Beruházási Bankkal az együttműködés fokozódik, valamint a KKV-k számára a garancia mechanizmusról is beszélt, ez az Európai Beruházási Alap, Beruházási Bank része. A kérdésem az Kadera úrhoz, hogy volt-e a számvevőség részéről a közelmúltban tanulmány a köz- és magánpartnerségről az EU belül, az EU költségvetésével összefüggésben, vagy pedig az Európai Beruházási Bank szintjén. Az, nem tudom, hogy az Európai Beruházási Bankot is vizsgálják-e önök. Mit tudna erről mondani? Köszönöm. Geyer kollega. Tisztelt Kajdera elnök úr, köszönöm, hogy a munkaprogramja megvitatása céljából rendelkezésünkre áll, és ma délelőtt ellátogatott Brüsszelbe, frakcióm nevében szeretnék gratulálni második elnökségéhez. Ennek kiegészítéseként két-három kérdést szeretnék feltenni a 2011-es munkaprogram kapcsán. Van itt egy lista a tanulmányokat illetően, amelyeket 2011-ben számövőszékként közzé kívánnak tenni. Örülök a jövőbeli együttműködésnek. Nagyon sok érdekes pontot tartalmaz ez a lista, és egy pillantást vetettem az előtanulmányok listájára is. És Érdekelne a tekintetben, hogy milyen kritériumok szerint választják ki ezeket az előtanulmányokat, és a második kérdésem némileg ahhoz kapcsolódik, hogy ugye van egy meggondolásom az Európai Külügyi Szolgálat tárgyában, mely ebben az évben kezdi meg teljes mértékben a tevékenységét, Nos, itt viszonylag rövid idő alatt talán egy vizsgálat, legalább előtanulmányként érdemes lenne az Európai Számvevőszék részéről ezen új intézmény tekintetében, amely különleges karakterrel rendelkezik, hiszen egyrésztről a bizottság tagja, és ugye itt van a főképviselő felhatósága is ez új szerv fölött, az elmúlt hónapokban nagyon intenzíven dolgoztunk azon, hogy az Európai Külügyi Szolgálat személyzeti szabályzatot és pénzügyi szabályzatot kapjon. Azt hiszem tehát, hogy ez a feladat valóban megérni a feladozást, hogy időben megvizsgálják, hogy amit mi kigondoltunk az Európai Külügyi Szolgálat számára, valamint az Európai Külügyi Szolgálat száma, ö, működés mondja olyan-e, hogy megfelelő a pénzgazdálkodás, illetve ezzel a pénzgazdálkodással ezt összhangba lehet-e hozni. A harmadik pont áprilisi találkozónkra utalt. Nagyon hasznosnak tartanám, hogy ezt úgy lehetne tervezni, olyan időpontra lehetne kitűzni, talán már kitűzték az időpontját egyébként, de hogy ezen megbeszélés tárgyává tudnánk tenni azt, hogy a bizottsággal kapcsolatos mentesítési jelentésünk milyen eredményre jutott. Hogyha egyetért ezzel, akkor ez az együttműködés értékes formája lehetne, hogy a bizottság mentesítésének eredményeit önökkel meg tudnánk vitatni, és annak a lehetőségét is mérlegelnénk, hogy az együttműködés keretében a felismert hiányosságokat hogyan lehetne megszüntetni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Makovej kolléganő következik. Thank you, Chair. Uh, thank you, President, uh, for... Köszönöm, elnök úr, az előadását. Szeretném, hogyha Virda úr által felvetett kérdéseket megvitatnánk, ezek az interjújában szerepeltek. Az interjújában Vida úr, most idézem, én a sivatagban magányos hang voltam, a 2008-as társ felülvizsgálat azt javasolta, hogy a függetlenséggel kapcsolatos veszélyeket hárítsák el. Nem tudom, hogy a számvevőszékben van-e valami eh, riasztási mechanizmus eh, a hibákra vonatkozóan. Ön ezt a kritikát eh, hogyan értékeli? Második kérdés, Engéda úr arról is beszélt, hogy vannak itt gyengébb testvérek a számvevőszéken. Néhányan még mindig ott vannak a hivatalban, és kívánja-e a négyes cikk egyes pontját alkalmazni ezzel kapcsolatosan. Ami pedig a társértékelés ajánlását illeti a 2009-2012-es stratégiát illetően most már félúton vagyunk. Ezzel kapcsolatosan milyen intézkedéseket tett, és kíván-e félidős értékelést elvégezni a stratégia jelenlegi végrehajtásáról? Mielőtt megadnám azt a másik kollégának, szeretném emlékeztetni Makovai kolléganőt, aki talán korábban nem volt jelen, hogy a koordinátorok ülésén már foglalkoztunk ezzel a kényes kérdéssel, amelyet ön újra felvetett, és a következő napokban ezen szakbizottságban lesz egy külön meghallgatás Kajderra úr valamint a szemvevőszék volt tagja a Devon Guild részvételével, hogy értékeljük az interjúban felvetett súlyos kijelentéseket, tehát a szakbizottság már foglalkozik ezzel a kérdéssel. Rögtön azután kezdtük ezt, hogy az interjúra sor került. Eljel a Szender kolléganő. Gracias, presidente. Sí, señor presidente Caldeira. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az előadást, és azt is, hogy az elnök úr a programjavaslatát is előterjesztette. Ahogy a kollégák mondták, vannak ebben olyan elemek, melyek különösen érdekelnek bennünket, és mindez azt mutatja, hogy ezt a közösségi intézményt figyelemmel kísérjük. A, az én véleménytervezetem a arra vonatkozik, hogy a GDP-t hogyan fogják felhasználni az új pénzügyi tervben, de közben figyelembe kell venni azokat az elemeket, amelyek a gazdasági válság ellenes stratégiára vonatkoznak. Mit tudna még mondani az elnök úr a számvevőszék ezzel kapcsolatos szándékairól? Most pedig az előzetes tanulmányokra szeretnék áttérni. Az egyik a bizottság intézkedéseivel foglalkozik, pénzügyi intézkedésekkel az európai pénzügyi rendszert általánosságban kezeli ez a tervezett tanulmány. A számvevőszéknek milyen céljai vannak az előzetes tanulmánya kapcsolatosan, hiszen annak fontos kihatása lehet az európai intézményekre. Következő felszólaló. Köszönöm szépen Kárdera úr az előadást, és köszönöm ezt a jó együttműködést is. Gratulálok önnek a második mandátumához, ami az ön intézményének tevékenységét illeti. Ezzel kapcsolatosan egy kérdést szeretnék föltenni. Úgy tűnik, hogy országonként van egy bíró, de ön szerint a tevékenység kielégítő, és elég munka folyik ott. Mi a véleménye ezzel kapcsolatosan? Köszönöm, Csaci kis kolléga következik. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr, mindig öröm önt itt üdvözölni, és örülünk, hogy önnel jól együttműködhetünk a jövőben. Elmondanám a kollégáknak, hogy a költségvetés mentesítésről szóló jelentés keretében a bizottság tárgyában kiválóan együttműködtünk. Egy szempontot szeretnék felvenni, felvetni ebben az összefüggésben, és ez nem új a kollégák számára, ezt többször megtárgyaltuk már, de most ezt új megvilágításba szeretném helyezni. Itt az értékelési jelentésről van szó, a Lisszaboni szerződés révén 2010-ben kerül erre első ízben sor. Ez az értékelő jelentés a bizottságtól azt követeli, hogy a jövőben nem csupán a kiadások jogszerűségét és szabályosságát vizsgálja meg, hanem a jövőben ezek gazdaságosságát, gazdaságosságát és célszerűségét is vizsgálja meg a programok tekintetében. Ezt a jelentést tehát közé kell tenni, és Kajdára úr az önnel való kapcsolatatás révén beszéltünk az önhatóságának szerepéről e tekintetben. Nem tudok jobb hatóságot elképzelni, amely részt venne ebben a folyamatban, mint az öné. Ön világos tette, hogy a külön keretében nem, gyakran nem csupán a jogszerűséget, hanem a célszerűséget és a gazdaságosságot már vizsgálták eddig is, és a bizottság mentesítésében a gazdaságossági szempontok az önök vizsgálatának egyre nagyobb részét teszik ki. De most a kötelességeket illetően szeretném megkérdezni öntől, hogy önök tudják-e vállalni ezt a szerepet, a jelentések listáján, azt hiszem, hogy listáját angol nyelven osztottuk ki, és itt szerepel a bizottság felé az a követelés a mentesítést illetően, hogy a bizottság egy külön megbizottat kell, hogy kinevezzen, aki egy performance auditot, tehát egy gazdaságossági és célszerűségi vizsgálatot hajt végre az Európai Bizottság valamennyi tevékenységére vonatkozóan, illetve ezen fáradozik. Képes-e ön arra, hogy egy ilyenfajta éves vitát a bizottsággal ö, ö, lefolytasson, illetve ezen, ezekre a kérdésekre válaszoljon a bizottság ezen új feladatainak vizsgálatakor? Ez lenne a kérdésem önhöz. Elnök, köszönöm, elnök úr. Thank you uh, very much. Köszönöm a kedves szavakat, amelyeket hozzám intéztek a számvevőszékhez, és megpróbálom megválaszolni az összes feltett kérdést. Mulders úr kérdése a számvevőszék munkájáról, a köz- és magánpartnerség jegyében. Minden évben emlékeztetünk arra, hogy milyen magán és közpartnerséget valósítottunk meg a EU-ban. Az auditálásaink is felölelik ezt az ITA és egy sor más program esetében. Az új pénzügyi terv javaslatokat tartalmaz arra, hogy ezt strukturáltabban, világosabban hajtsuk végre, és szerintem az új pénzügyi vagy költségvetési rendeletben vannak erre vonatkozóan garanciák, és odafigyelünk arra, hogy az új pénzügyi eszközöket is vizsgáljuk. Ami pedig az Európai Beruházási Bank auditálását illeti, ez benne van a szerződésben. És ez azt jelenti, hogy az Európai Beruházási Alapon és a Beruházási Bankon keresztül menő pénzalapokat ellenőrizni kell, és így vagy az intézkedéseket ellenőrizzük, Egyébként elhangoztak a KKV-k, a garancia mechanizmus, vagy pedig a különböző pénzügyi mechanizmusok eszköze. Ez vonatkozik a KKV-kra, és szándékunkban áll, hogy ezekről a témákról még az év során jelentést teszünk önöknek. Meg kell nézni az összes pénzügyi eszközt, hogyan alakulnak ezek. Ez mind az új költségvetési rendeletben szerepel, és vizsgálni fogjuk ezeknek helyén valóságát. Jelentést készítünk, áprilisban pedig ennek is szentelünk külön beszámolót. Nagyra törő a program, sőt, túl nagyra törő, de a szándékunk az, hogy az erőforrásainkat a lehető legjobban felhasználjuk. És úgy gondolom, hogy az első tanulmányok, előzetes tanulmányok, amelyeket felsoroltunk a brosúrában, négy kritérium alapján álltak össze. Az egyik a kockázat, azután mennyire relevánsak, pénzügyi kihatás, mit ölelnek fel, és milyen hatása lesznek. Ezek alapján értékeljük a különböző témákat. Vannak magas, közepes és alacsony prioritású programok, azután a korlátozott erőforrások miatt a magas prioritást élvező témákkal foglalkozunk elsősorban. Éppen ezért szerepelnek ezek itt és nem másút. Figyelembe vesszük a parlament kéréseit is, amikor a tanulmányokat összeállítottuk, és az ezzel kapcsolatos mentesítéseket. Éppen ezért választottuk ki az ezévi prioritásokat, ahogy látják, és ami a külügyi szolgálatot illeti. A számvevőszék két véleményt adott ki arról, hogy milyen változásokat terveznek a költségvetési rendeletben és az alkalmazottakra vonatkozó szabályzatban. Ezek a Libéhez érkeztek, és szerintem hasznosak lesznek a parlament és a tanács számára akkor, amikor javaslatokat tesz. A számbevőszékkel előzetes konzultációt nem folytatnak ebben az ügyben, ez volt a politikai döntés, de egyébként a menedzsmentről megnyilatkozik a külügyi szolgálat esetében a számbevőszék, és megfelelő ellenőrzést végez az új koncepcióval kapcsolatban is. 2011-ben fogunk elgondolkodni azon, hogy a külügyi szolgálat, ez az új szolgálat, milyen hatással van a munkánkra. Meg kell néznünk azt is, hogy majd hogyan zajlik le a mentesítési eljárás az esetükben. Egy dolog biztos, minden pénzügyi kihatású elem, amely a külügyi szolgálat körébe tartozik, mindez ellenőrzés tárgyát képezi majd, ez a tanácssal függ össze egyébként, a bizottságra tartozó részeket is ellenőrizni fogjuk, és akkor majd meglátjuk, hogy ez hogyan alakul a jövőben, és hogyan tudunk eleget tenni a parlament kéréseinek. Meg akarjuk könnyíteni az új szolgálat ellenőrzését, hiszen itt két finanszírozási forrást egyesítenek ahhoz, hogy végrehajtsák a szolgálat tevékenységét. Ez majd jó alkalom lesz arra, hogy megbeszéljük mindezt ezzel a szakbizottsággal, az éves találkozónkon is, akkor önök is kifejezhetik a gondolataikat erről. Ami pedig Makovej képviselő megjegyzését illeti. Ezt követően két nyilatkozatot is nyilvánosságra hoztunk, erről ő nem számolt be, és két dolgot mondanék, ami az auditorok függetlenségét illeti. Ezzel a társértékelések foglalkoztak. Erre az ajánlásra hagyatkozunk, és az összes auditort hamarosan meg fogjuk kérni arra, hogy a függetlenségi nyilatkozatot adja ki, ami pedig a szabályzatot illeti, a vevőszék is európai intézmény, és minden egyes alkalmazottnak be kell tartania az alkalmazottakra vonatkozó rendeletet. Ami ezeket a nyilatkozatokat illeti, ezt az European Voice-ban és egy másik újságban is megtalálják, de szeretném elmondani, hogy a számvevőszéknek megvannak a saját szabályai arra, hogy bármely kérdéssel foglalkozzon. Olyan kérdéssel, amely arra utal, hogy az szerződésben előírtaknak például valamely tag magadatása nem felel meg ezt az említett nyilatkozatot föl is olvashatnám, ez nagyon világos, és ahogy az elnök úr mondta, szervezhetünk egy külön találkozót, amikor mindezekkel foglalkozunk. A másik kérdés, Alessandra asszony kérdése, a bruttó nemzeti jövedelem kérdése, ennek megjelenése és a pénzügyi válság hatása. Ami a pénzügyi válságot illeti, egy új ellenőrzési keret lépett életbe a bizottság, a tanács és a parlament döntése alapján. Most azt vizsgáljuk, hogy a bizottság döntése mennyire adekvát ezzel kapcsolatosan, és orvosolja a problémákat. Ami pedig a GNI-t illeti, és azt, ahogy ez összeáll, mennyire alkalmazható az összehasonlításokra, és az adatok megbízhatóak-e, a saját forrásból való hozzájárulást is vizsgáljuk, és ez összefügg az összes makró financiális adatokkal, statisztikai elemekkel, például a pénzügyi terv esetében, vagy a támogatási intézkedések esetében. A közelmúltban kritikus hangok hangzottak el, például egyes tagállamok állami adósságát illetően, talán mindez ezt a kérdést is felöleli. Ittala úr kérdésért nagyon hálás vagyok, de ami a bírák számát illeti, de azt mondja a szalapszerződés, hogy országonként egy bírát kell delegálni. Bármilyen opciót készen állok megvitatni, a, olyat, ami hatékonyabb lehet, de amíg mindez így szerepel a szerződésben, addig nem tudunk másképpen eljárni. Viszont a jelenlegi összefüggésekben, amikor 27 tagja van a bíróságnak, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ezt a szakértelmet hogyan tudjuk a legjobban felhasználni, valamint a bíróság, vagyis a, a bíróság erőforrásait. A kamararendszert fogadtuk el annak idején, modernizáltuk a rendszert, a jelentéstételt, és úgy gondoljuk, hogy ezzel a trenddel hatékonyabbá tesszük a munkánkat, a mi hatásunk is nagyobb lesz, és az eljárásaink modernebbé válnak. Ha megvan a politikai akarata tagállamokban, hogy megváltoztassák a szerződést, akkor a, az intézmény készen áll arra, hogy hozzájáruljon a vitához, és ami a válság alatt hozott intézkedéseket illeti az új pénzügyi eszközöket, van egy állandó stabilitási mechanizmus, amit 2013 után akarnak létrehozni. Ennek nagyon sok a kihatása az állami ellenőrzésekre az EU-n belül. az EU külső ellenőrzési kerete vajon a leghatékonyabb? Kell itt még valamit tenni esetleg? De ez, ezzel nem úgy kell elgondolkodnunk, hogy a, az összetételen, a számvevőszék összetételén gondolkodunk, hanem a fiskális, gazdasági, költségvetési politikákat kell jobban összehangolni integrációra van szükség, és olyan pénzügyi irányításra, amely bölcsen használja fel a pénzt, rugalmas szabályokat alkalmaz, egyszerű eljárásokat. A számvevőszéknek ugyan ez legyen a mandátuma. Mi elköteleztük magunkat, és már most próbáljuk előre elgondolni, hogy mi lesz a jövőbeli szerepünk a problémák sorozata fontosabb, mint a tagok összetétele. De hogyha változik a szerződés, akkor az intézményeknek is változniuk kell, alkalmazkodniuk kell. De először nézzük meg a lényegi kérdéseket. Ennek a segítségnek nagyon nagy hatása van a külső ellenőrök munkájára. Lehet, hogy egy változás sok mindent lehetővé tesz, de itt már elhangzott a magán és közpartnerség szerepe, azután a különböző pénzügyi eszközök, a stabilitási alap. Ez kormányközi intézkedés, hogyha azt akarják, hogy a számvevőszék itt valamit lépjen, ezt nem tehetjük meg, hiszen ha magán alapról van szó, az magán kezelésbe vették, és ez Luxemburgban működik. Ezek jelentős problémák, el kell rajtuk gondolkodni. De megértem a kérdést, tiszteletben kell tartanunk a szerződést, ezzel kell dolgoznunk, de elköteleztük magunkat amellett, hogy ebben az összefüggésben többet tegyünk, és jobban felhasználjuk a forrásainkat. Ez, ez a Kimakakis úr kérdése részben szintén ezzel foglalkozott az EU-ban való fejlemények, a Lisszaboni szerződés követése, és hogyan reagál erre a számvevőszék. Szerintem úgy kell válaszolnunk erre, hogy meg kell vizsgálni, hogy konkrétan ezek a az értékelési jelentések mit tartalmaznak, és ebben az összefüggésben mit tud itt tenni a bíróság, hogyha ez a jelentés a bizottság teljesítményére vonatkozik a különböző években, a szakpolitikákra, akkor mi legyen ott a számvevőszék szerepe? Hogyan tudunk hozzájárulni ahhoz a vitához, amiről Kacimakakis úr beszélt? Nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez az értékelési jelentés, mi van benne, és akkor mi mindent megteszünk azért, hogy biztosítsuk az intézményeket arra vonatkozóan, hogy a bizottság által megadott adatok megbízhatóak. Ez elképzelhető, ez a hozzájárulás, de most még csak előre gondolkodom. Ez az elem is kapcsolódik a mentesítési eljáráshoz. És ezzel is foglalkozhatunk a szávevőszék éves jelentésében. Új fejezeteket vennénk bele, amelyekben megnéznénk a bizottság teljesítményét, az, hogy mennyire jó a bizottság pénzügyi irányítása de ez az időzítéstől is függ, mikorra kell az értékelési jelentést elkészíteni, az információk megvannak-e időben. Napjainkban az egyik problémánk az, hogy a határidő, ameddig a bizottság jelentésének meg kell jelennie, ezek a határidők nagyon közel állnak a mi határidőinkhez ameddig el kell készítenünk az, a mi jelentésünket. Úgyhogy az intézmények, a parlament kell, hogy ezekkel az új fejleményekkel foglalkozunk. Köszönöm. Grazie molto per le risposte. Köszönöm a válaszokat. Köszönetet mondunk Kajdera elnöknek és búcsút veszünk tőle, majd pedig folytatjuk a koordinátorok ülését. Ez egy zárt ülés, ahol csak a politikai frakciók koordinátorai vesznek részt.